Geht das Ding? Ja, also. Meine sehr verehrten Damen und Herren Kollegen, mit Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A pillantásról az órára úgy látom, hogy négy előtt negyed órával a biztos úrnak el kell minket hagynia. Noha, a képviselők száma még viszonylag úgymond áttekinthető, azaz csekély. Itt az egyik legkisebb szakbizottság vagyunk az egyik legnagyobb teremben, szinte elveszünk ebben a teremben, de hát holnap lesz majd a nemzeti parlamenti képviselőkkel a konferencia, ehhez több helyre van szükség, éppen ezért kaptuk a mostani ülésszakunkra ezt a termet, tehát semmi ok nincs arra, hogy ezért panaszt emeljünk ki. Nézzük a napirend elfogadását, a következőre utalnék. A zöld frakció kérelmére egy vélemény is szerepel itt a jogi szolgált részéről a szabadalmak kapcsán. Az elmúlt alkalommal senki nem kérte ezt, nem volt senki jelen az ő részükről, most itt lesznek jelen, és a szabadalmakkal kapcsolatosan még röviden tárgyalni fogunk. Holnap pedig a jogalappal kapcsolatosan a csalás elleni küzdelem kapcsán fogunk eszmét cserélni, aztán pedig Berlinger kolléga távolléte okán az európai politikai pártok és alapítványok alapszabályzata és finanszírozása pontot elhalasztjuk. Ehelyett egy vita lesz az Európai Bizottság jelentése kapcsán a vállalat adatok átvételét illető témáról. Ez lenne a bejelentésem, vannak-e még kívánalmak? Téler kolléga, ezzel el is intéztük az ön hozzászólását. Arra kértek engem, hogy most néhány percig beszélhessünk az ön jelentéséről, amiről holnap kellene szavaznunk. Ezt meg fogjuk tenni, felveszem tehát ezt a napirendre. Tehát a mai napra fogjuk ezt is felvenni a napirendre. Lichtenberger asszony kap szót. Egy kérdés, hogyha az alapítványok ma nincsenek napirenden, a meghallgatásra mégis sor kerül, vagy arra nem kerül sor? Elnök, tudomásom szerint meg lesz a meghallgatás, nincs ezzel ellentétes információm. Tehát a napi rendet akkor ebben a formában ezekkel a módosításokkal elfogadottnak tekintjük. Nézzük a kettes napi rendi pontot, az elnök közleményei. A Lichtenberger asszony arra kért, hogy utaljak a következőkre. Az eljárást követően, amely a 2011-es mentesítésre vonatkozott a költségvetés kapcsán, az talán jobb lenne, hogyha ő magyarázná, mert kicsit összetett ez a dolog. Lichtenberger asszony majd ön fogja ezt elmondani. Holnap lesz egy közös ülés, egy együttes ülés a LIBE és a Juri szakbizottságok részvételével, ahol is a 2014-2020-as jogérvényesülési programról lesz szó. Nos, tehát Lichtenberger asszony önni a szó. Elnézést, rossz dokumentum van a kezemben. Elnök, angolul fel tudom olvasni. Uh, es geht hier um eine... Ah, hier Ich musste die letzten... Az utolsó kilométer gyalog kellett, hogy megtegyem ma, mert uh, nehézkes volt a közlekedés. Nos, itt uh, az a probléma, hogy beszélhetünk az Európai Bíróságról, azonban a többiről nem, mert az időkeret miatt nem lehetséges máshogy eljárnunk. Elnök, köszönöm a magyarázatot, akkor nézzük a hármas napi rendi pontot. Üdvözlöm Barnél biztos urat, aki ma nekünk be fog számolni egy tárgyalás állapotáról, amely a szerzői jogok korlátozásával kapcsolatos olyan személyek javára, akik látássérültek. Barni az úr, öné a szó. Merci, monsieur le président. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok mindenkinek. Igen, ahogyan elhangzott, egy kis bizottságról van szó, egy nagy teremben, de azt is hozzá kell tenni, hogy nagyon fontos és széleskörű témákról beszélünk, mint az, ami most terítéken van. Ez pedig a gyengén látók hozzáférését tárgyalja, a könyvekhez való hozzáférését, és a szerzői jogok kapcsán beszélünk erről, különböző témák kapcsolódnak ide, és különböző különböző javaslatok merültek föl az alapítvány jogállásán kapcsán is. Tehát a gyengéllátókról van szó, és nem feledkeztem meg arról a plenáris ülésről, amelyre Strasbourgban került sor. Lichtenberger asszony, Berlinger úr, Gallo asszony, Harkin asszony és mások, akik most is itt vannak, ott ültek akkor is a plenáris teremben, és megígértem, hogy ismét ellátogatok majd önökhöz, és az egységes állásfoglalás nyomon követését végre is hajtom. És egy személyes kötelezettséget vállaltam ez iránt a téma iránt. Tehát először is tisztelt elnök úr, szeretném elmondani, hogy mi is a lényeg, mi forog kockán. 285 millió ember van a világon, akik látás problémákkal küzdenek, 39 millió ezek közül vak. 246 millióan pedig a látóak, súlyos látási problémákkal küzdenek. Ugyanakkor a könyvek, a kiadott könyvek pusztán 5%-a férhető hozzá olyan emberek számára, akik gyengén látóak. Akik, hogyha megnézzük, hogy mi is történik a leggyengé, legszegényebb országokban, ahol a gyengénlátók 90%-a él, akkor azt látjuk, hogy a rendelkezésre álló művek, tehát a gyengénlátók számára is hozzáférhető művek száma 5%-ról 1%-ra csökken. És a legszegényebb országokban sajnos tehát még rosszabb a helyzet, ahogyan ez gyakori. Látjuk tehát, hogy egy súlyos problémáról van szó, amely nagyon nagy számú ö, lakosságot érint a világon, illetve Európában is, és szükségük van a gyengénlátóknak arra, hogy hozzáférhessenek a művekhez. Egy valós és sürgős probléma ez. Ahogyan februárban is beszéltünk már erről, a bizottság a tanácstól azt kérte, hogy mandátumot kapjon júniusban egy szerződés kialakítására ebben a témában, és a tanácsnak lehetősége nyílt arra, hogy kialakítsa ezt a mandátumot, és két fontos kérdéssel foglalkozzon állást foglaljon, amely ugye, amelyben eltérő volt a vélemény. Egyrészt a szerződés formája, hogy ez jogi szempontból kötelező érvényű avagy e, sem, illetve az Európai Unió kompetenciája, hogy az kizárólagos vagy pedig megosztott hatáskör legyen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, végül is egy megállapodás született, a szerződés kötelező érvényű, e, ez november 7-én történt meg ez a megállapodás a Koreper ülésén. Most pedig egy másik megállapodásra is szükség van a hatáskör témájában, és nagyon remélem, hogy, hogy hamarosan ez is megszületik hiszen ez a vita, ez a tárgyalás tovább folytatódhat, a, és remélem, hogy így nem veszítünk időt, hanem tényleg sikerül nyílbeütni a dolgot. A Szerzőjogok Világszövetsége foglalkozik ezzel a témával, azért, mert ezen szervezet keretében a tárgyalások eddig nem jutottak nem jutottak előre, illetve nem sikerült megfelelő ütemben előrelépni. A megállapodás ütemterve most már kialakult, és az ezzel foglalkozó szakbizottság ülése a múlt héten került megrendezésre, ez az OMP és a VIP ülése, ezen az ülésen a szakbizottság, az állandó szakbizottság azt kérte az UMPI állandó ülésétől, amely december 17-én és 18-án kerül majd megrendezésre, hogy hozzanak döntést a szöveg elemzését illetően, és egy diplomáciai konferencia kerüljön megrendezésre júniusban, 2013-ban, és így végleg lezárhassuk ezt, az, ezt a kérdést. Először is hangsúlyozni kívánom, hogy a tárgyalások megfelelően zajlanak és megfelelő ütemben haladnak az OMP keretén belül, és ahogyan én is elköteleztem magam, ők is kötelezettséget vállaltak arra, hogy, hogy ebben a kérdésben előre lépnek. Genfben nagyon sok bilaterális tárgyalásra kerül sor, illetve informális tárgyalásokra a különböző delegációk között. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ahogyan elmondtam, egyértelmű, egyértelmű az álláspontunk, ahogyan erre februárban is utaltam. Egyértelműen támogatjuk a hatékony szerződés megfogalmazását, amely a gyengéllátók számára a művekhez való hozzáférés akadályait elhárítja, és lehetővé teszi ezen művek exportálását, illetve importálását. Ez pedig egy alapvető jog, és ezt, a, ezt az ambíció szintet, ezt a követelést mindenképpen megtartjuk. Sajnos megvan annak a kockázata, hogy nem sikerül elérni ezt a célt, akkor, hogyha nem összpontosítunk az előbb említett célra. Tehát egyértelműen szeretnék fogalmazni, egy-két alapvonalat kell lefektetnünk, amelyekre oda kell figyelnünk annak érdekében, hogy a tárgyalások valóban elérjék a céljukat. Nagyon sokszor beszélünk bizonyos dolgokról, amelyeknek benne kell lenniük a szerződésben. A szerzői jogokra vonatkozó derogációnak mindenképpen ki kell térnie a gyengénlátók követelményeire, illetve szükségleteire. Ez egy abszolút célkitűzés, és oda kell figyelnünk arra, hogy ebből ne engedjünk. Egy-két konkrét példát is mondok. Például bizonyos delegációk kísérletet tettek arra, hogy kivételt vezessenek be, például a fordításokat illetően, de ez mindenképpen gyengíti az általunk kitűzött célt. Hiszen, hogyha mindent egybeveszünk, keverünk, és nem próbálunk összpontosítani az előttünk álló célkitűzésre, akkor bizony mellé lövünk a célnak. Vannak még más kivételek, amelyek amelyek kapcsán azonban nagyon fontos, hogy egyértelmű és egyenlő helyzetet hozunk létre a jól látók, illetve a gyengén látók között. Vannak horizontális kérdések a szerzőjogok kapcsán, és vannak még más keretek, más helyszínek, ahol ezekről beszélhetünk. Véleményem szerint, és ezt objektíven szeretném leszögezni, megvan a kudarc kockázata, illetve a késedelem kockázata, hogyha hezitálunk, ezt pedig nem engedhetjük meg magunknak. És ez a célja az OMP szakbizottságnak is. Második megjegyzésem a több területen történő terjesztés a gyengénlátók számára hozzáférhető formában, és itt nagyon fontos az a normák betartása, tehát az átláthatóság, illetve a bizalmasság kérdése, és végül a harmadik megjegyzésem fontos, hogy amennyiben lehetséges, a szerzők a műveket olyan formában bocsássák a piacra, amelyek hozzáférhetőek a gyengéllátók számára is találkoztam a, a szerzőkkel, illetve a gyengénlátók szövetségével, és megpróbáltunk dűlőre jutni ebben a kényes kérdésben is. Most pedig szeretnék távirati stílusban az eredményekre, a Genfi tárgyalások eredményeire utalni. Ez ugye múlt héten pénteken került megrendezésre. Nagyon pozitív szakaszt zártunk le, sikert könyvelhetünk el. Az Európai Unió egy kötelező érvényű szerződés megfogalmazását tűzte ki célul, ebben megállapodtak, nehezek voltak a tárgyalások, de a főtárgyalók kiválóan együttműködtek, és az eredmény pozitívnak mondható. A delegációk nagy része, illetve sok delegáció elkötelezte magát egy, egy ilyen kötelező érvényű szerződés mellett, és azt hiszem, hogy ha ugyanilyen konstruktív formában folytatjuk a munkát, akkor 2013-ban, tehát a következő esztendőben végleges megállapodásra jutunk majd ebben a témában. Ugyanakkor el kell kerülni azt, hogy letérjünk a megfelelő útról, illetve a tárgyalások ne maradjanak a megfelelő vágányon, a megfelelő úton, és mindenképpen meghozzuk azokat az eredményeket, amelyeket várnak tőlünk a gyengénlátók. Minden eredmény és előrelépés ellenére vannak még nyitott kérdések, ezek fontosak is, például a több területen történő terjesztés a gyengénlátók számára hozzáférhető formában, illetve a három lépcsős teszt, amit így nevezünk a nemzetközi tárgyalások során. Az Európai Unió, illetve a bizottság elkötelezte magát az ügy érdekében, az ügy mellett, és célja az, hogy eredményt érjen el a tárgyalások során. Remélem, hogy a többi tárgyaló fél is ugyanerről a szellemiségről tesz majd tanúbizonyságot. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a függőben lévő kérdések esetében is gyors megoldást várunk, és készen állunk arra, hogy továbbra is ebbe az irányba haladjunk, egy hatékony és megfelelő szerződést szeretnénk létrehozni. Köszönöm szépen a támogatásukat, az éberségüket, az ötleteiket, illetve a februári állásfoglalást is. Én pedig személy szerint továbbra is kitartok amellett, hogy sikerüljön megvalósítani a célkitűzésünket, és több millió gyengén látó, illetve vak állampolgár számára valóban biztosítsuk a kellő feltételeket. Köszönöm szépen biztos úr ezeket a bevezető szavakat egy nagyon fontos témát illetően. A ciprusi tanácselnökség szót Hogyha a két kolléga egyetért, akkor először a tanácselnökségnek adnék szót, tessék. Krisztoforó asszony. Thank you very much, uh, Chairman. Uh, Köszönöm, elnök úr. Jó napot kívánok mindenkinek. Nagyon egyszerű helyzetben vagyok, hiszen bejelenthetem, hogy július óta előrelépés sikerült elérnünk. Uh, az elnökség alatt az egyik prioritás az volt számunkra, hogy ezen a területen egy kötelező érvényi jogi eszközvelfordásra vonatkozó mandátumot valahogy kidolgozzunk a tanácsban. Fontosnak tartjuk, hogy a okok és gyengén látók számára is egyenlő hozzáférés biztosítsunk a nyomtatott művekhez, és örömmel számolok be arról, hogy a tanácsban gyümölcsöző volt a munka. Political adoption of uh, this uh, mandate with... Ennek a tárgyalási mandátumnak a politikai elfogadása a tanácsban folyik, az oktatási és ifjúságügyi tanácsról beszélünk. Ezt szeretettem, ezt szerettem volna bejelenteni, nagyon fontosnak tartjuk, hogy tovább folyjon ez a munka, tovább folyanak a tárgyalások. A múlt héten igen komoly tárgyalási fordulón jutottunk túl, kihívásokban nincsen hiány, de az unió tagállamainak előre kell lépni ezen a téren, hogy az európai és nemzetközi szerzői jogvédelmi normákat továbbfejlesztjük. Köszönöm. Thank you. Dankeschön. Jetzt habe ich Frau Lichtenberger und dann Herrn Engström. Bitte. Köszönöm. Lichtenberger asszony kap szót. Köszönöm szépen. Biztos úr, ön tudja, hogy ez az egyik szívügyem, ez a téma, mert úgy vélem, hogy a könyv, az irodalom iránti éjség, a hozzáférés a kulturális vívmányokhoz Európából pontosan a látássérült, illetve vak személyek esetében hatalmas nagy. És az irodalom rendelkezésre állása Európában, ahogy ő önmaga leírta, annyira csekély, hogy tulajdonképpen szégyen, hogy az Európai Unió egyrésztről a fogyatékkal élők jogait illető egyezményt aláírta, most örömmel hallom, hogy vannak előre lépések, azonban lenne még néhány kérdésem, mert beszámolójából egyes dolgok nem voltak teljesen világosak. Továbbra is eh, a kereskedelmi rendelkezésre állásról heves vita folyik, ami egy irodalmi rendelkezésre állását illeti a piacon. A gyakorlatban ennek hatalmas akadályai vannak, hogyha például Viktor Hugo könyvét is említem, ami valahol hozzáférhető egy hozzáférhető formátumban, ez nem jelenti azt, hogy valóban hozzáférhető, hiszen lehet, hogy ez technikailag elavult, már nem felel meg a technikai normáknak, vagy egyes körülmények között a, nagyon korlátozott lett a hozzáférése az ok miatt, tehát ez azt jelenti, hogy nem minden látássérült és vakember rendelkezik ö, nagy ö, pénzügyi eszközökkel, hogy ilyenfajta kutatásokat folytasson, hogy hozzájuthassanak ezekhez a művekhez. Tehát mi a helyzet a commercial availability záradékkal, hogyan kezelik ezt a kérdést, ez rendkívül érdekelne, mert ö, itt úgy néz ki a helyzet, minthogyha számos akadályt építenének fel utólagosan, amelyet a, ez a szerződés eredetileg meg akart szüntetni. A másik dolog a határkon átnyúló terjesztés. Ön szintén utalt erre a problematikus, problematikus területre, de itt arról van szó, hogy a Harry Pottert nem kell ötször lefordítani spanyolra minden egyes ország számára újra, hanem ezek a művek határokon átnyúló módon valamennyi spanyolul beszélő személy számára hozzáférhetőek, vagy például, hogyha valaki Nagy-Britanniában spanyolul kívánna olvasni a Harry Pottert, hogyha vak vagy látássérült, szintén hozzájuthat ez a műhöz spanyol nyelven. Úgy tűnik számomra, hogy itt két pont még nyitott, és nem vagyok annyira optimista, éppen ezért kérdezem, hogy ön a Commercial Availability záradék mellett kiáll-e az EU nevében, vagy azt akarja, hogy egy mű hozzáférését valóban megnyissuk a gyakorlatban, egy műhöz való hozzáférést valóban megnyitunk a gyakorlatban, nem csupán az elméletben. Így módon a fogyatékkal élők, vagy a fogyatékkal élők képviselői. Ugye itt nem jól fizetett lobbistákról van szó, ezek nem profit szervezetek, csekély forrásokkal, tehát erre is figyelnünk kell, hogy a szerződés ne tartalmazon túl sok záradékot, mert akkor ez megint csak rendkívül nehézkes lesz bürokratikus szempontból, és ez megint csak nem felel meg ezen emberek körülményeinek. Tehát most egyfajta válaszúton vagyunk, hogyha komolyan vesszük azt, hogy a vakok, illetve a látássérültek számára a hozzáférést akarunk biztosítani az irodalomhoz, akkor egy egyszerű rendszerre van szükségünk, és nem szabad ezt túl bonyolítanunk ezzel az availability klauzellel, záradékkal, Tudom, hogy ez keresztezi a szerzői jogokkal kapcsolatos vitát, de itt az emberi jogokról is szó van más részről és mi a fogyatékkal élő személyek emberi jogairól szóló egyezményhez csatlakoztunk, éppen ezért azt hiszem, hogy ez egy szükséges, helyes és lehetséges lépés is lenne, hogy gyorsan tovább lépjünk. Az USA mostanáig mindig blokkolta ezt a dolgot, most már nem teszi ezt, most szégyen lenne, hogyha Európa venni át ezt a blokkoló szerepet. Köszönöm, mondja az elnök, Engström kolléga következik. Köszönöm. An email here from, from the World Blind Union, uh, uh, which uh, has been widely circulated. So, so... Egy e-mailt kaptunk a mm, Vakok és Gyengénlátók Nemzetközi Szervezetétől, azt hiszem ez mindenkihez eljutott. Tudjuk, hogy folynak a tárgyalások, és ez valóban előrelépésnek számít. A fő aggodalmuk, amennyire én értem, az, hogy szeretnék, hogy a sok apró részlet miatt ne váljon, ne fordulhasson az elő, hogy a gyakorlatban végrehajthatatlan ez a szerződési jogszabály. A Lichtenberger asszony által elmondottakra reagálva, a commercial availability vagy kereskedelmi rendelkezésre állás kitétele, hogyha ez túlságosan bonyolultá válik ez a szabály, akkor a szervezetnek az a az érzése, hogy ez alásná az egész szerződés értelmét, ezért ezt mindenképpen el kellene kerülni. Egy konkrét részletre még mindenképpen térjünk ki, hogyha valami kereskedelemben elérhető, a, a, vagyis meg lehet venni a boltban, ott van a e, polcon, de mi van akkor, hogyha valami megvásárolt a boltban, de nincs meg a könyvtárban? akkor megint csak hátrányba kerülnének a vakok és gyengénlátók, mert eh, nekik a könyvtárból való kikölcsönzés nem lenne egy lehetőség, hiszen ha jól értem, akkor ezt a lehetőséget nem adnánk meg nekik. Ez megint csak, eh, ezzel megint csak hátrányba kerülnének a vakok és gyengénlátók, remélem a bizottság ezt a szempontot sem hagyja figyelmen kívül. Végezetül a technológiai védelmi eljárásokra vonatkozóan az Európai Bizottság hogyan kívánja azt elérni, hogy a kiadók ne blokkolják a hozzáférést a vakok és gyengéleték számára technológiai védelemmel, DRM-mel vagy TBM-mel, ahogy ezt a rövidítésekkel hívni szoktuk, hiszen illegális a DRM, TPM elektronikus védelmet megkerülni. Ehm, ez az alapszabály, hogyha valóban ilyen védelemben látják el ezeket a kiadványokat, akkor a vakok és zsengilátok ehm, ezt nem kerülhetik meg, ezt a fajta elektronikus védelmet. Az Európai Bizottság gondolt erre a szempontra? Köszönöm. Благодаря, господин председателю. Аз разбира се подкрепям с две ръце инициативата на комисията. Nos, teljes mértékben támogatom a bizottság kezdeményezését arra vonatkozóan, hogy támogassuk a látássérült embereket. Sokkal többre van szükségük, hogy hozzáférést nyerjenek a könyvekhez, de a szellemi fejlődés mellett egy másik szempontot is felvetnék. Itt az Európai Parlamentben és egyáltalán az Európai Unióban támogatjuk az élethosszígtartó tanulást, és a kérdésem a következő vajon ezt a megállapodást úgy alakították ki, hogy tudományos könyvek, szakkönyvek is bele vannak foglalva. Az országomban a látássérültek nehezen ö, tudnak hozzájutni az ilyenfajta könyvekhez, különösen a felsőoktatás ö, számára használt könyvekhez. És ö, itt említeném, hogy tanulmányaim ideje alatt bizonyos könyveket feltétlenül meg kellett vásárolnom, hogy le tudjam tenni a vizsgákat, és ezek a tankönyvek nem voltak látássérülteknek szemva. Ezért szeretném feltenni a kérdést, hogy a tudományos ágazatban, ahol szintén érvényesek a szerzői jogok, lesznek -e olyan lehetőségek, hogy ezen személyek hozzáférjenek az ilyenfajta könyvekhez. Elnök Régner kolléganő következik. Egészen rövid leszek, mert Lichtenberger asszony és Engström úr már felvetették az én kérdésemet részben, éppen ezért egy rövid fel, tisztelt biztos úr. Az az, hogy a tárgyalások alatt tartsa szem előtt, hogy itt egy emberi jogról van szó. Azért jelentkeztem szólásra, mert nagyon sok példa jut eszembe, amelyek most a válság idején azt jelentik, hogy egyre nehezebb egy emberi jogot érvényesíteni, mert a válság nagyon sok mindent lefed, vagy elfed, és nagyon sok mindent félretolhatunk ennek következtében. Éppen ezért kérem, hogy a tárgyalások alatt tartsa szem előtt ezt a szempontot, legyen egyszerű, legyen érthető ez a megállapodás, illetve ennek eredménye, és ne ahhoz vezessen, hogy egyfajta jogszabály dzsungel jön létre, és azon kell keresztül törniük maguk, magukat az érintetteknek, ahelyett, hogy a jogaikkal élhetnének elnök. Köszönöm, biztos úr következik. Köszönöm, elnök úr. A asszony felhívásából kiindulva személyesen vállaltam kötelezettséget ezen téma mellett, önök előtt a plenáris ülésen milyen meglepett az egyhangúság azon a napon Strasbourgban. Nagyon megérintett, meghatott voltam, hogy őszinte legyek, hiszen nem mindig így történik ez. Nagyon figyelek tehát erre a témára, sok oknál fogva, tehát azon személyek kérdésére, akik fogyatékkal élnek, egy szociális vállalkozásban is dolgozom, amely az egységes piachoz való hozzáférését segíti azon vállalkozásoknak, akik olyan személyekkel dolgoznak, akik hallási fogyatékkal élnek, vagy siketek. Három héttel ezelőtt fel is kerestem ezt a vállalkozást, nagyon sikeres ez, és az internetnek köszönhetően remekül működik, olyan személyekkel, akik siketek. Csodálatos dolognak tartom ezt, éppen ezért el kell kezdeni dolgozni a látássérültek szövetségeivel is, illetve a kiadókéval. Nagyon ösztönöztek ezek a találkozók februárban. Tehát amit itt kijelentettünk, azt meg is tartjuk a ciprusi elnökséggel, illetve a Koreper legutolsó ülésén is elfogadásra került ez. És most már célegyenesben vagyunk, hogy megállapodásra jussunk, egy igazságos megállapodásra ebben a kérdésben Régner asszony, Lichtenberger is, asszony is mm, említett az imént, hogy ez egy szégyen, és osztom a véleményét sok millió emberrel szemben, hogy nem változik ez a helyzet, és különösen a legszegényebb országokat illetően, amelyekről szóltam az imént számadatokkal kísérve. Tehát dolgozunk az összes ilyen témán, még akkor is, hogyha nem tudtam részletekbe bocsájtkozni, mert nem ismerek minden részletet pontosan. Aztán itt a tárgyalások során számos elem merül fel, ahogyan azt önök tudják. Lichtenberger asszony felvetette a multiterritorialitás kérdését, illetve az ilyenfajta terjesztés témakörét. Lichtenberger asszony, meg fogjuk vizsgálni, hogy egy irodalmi mű rendelkezésre áll-e hozzáférhető formátumban a látássérültek számára, és ahogyan mondtam, mert feljegyeztem, amit mondtak, hogy mindez korrekt hozzáférhető árakon is történjék. Tehát nem csak a hozzáférés fontos, hanem az is, hogy ennek az ára, ennek a műnek ez megfelelő legyen. És itt biztosan nem fogunk a kivételekkel élni, ami az import kivételt illeti. Ez attól függ majd, hogy a hozzáférhető formátum nem áll rendelkezésre fizikailag egy korrekt áron az adott területen. Most gyakorlati módon kell majd ezt a kivételt értelmezni, ahogyan ezt már említettem önöknek. Bátorítottuk a kiadókat hogy kinek fel ezt a formátumot, de a kivétel létezni fog, és aktiválódik majd legitim módon, amint azt tapasztaljuk, hogy kereskedelmi szempontból egy adott országban nem áll rendelkezésre az adott mű. Engström úr az apró részletek kérdését vetette fel. Hát egy tárgyalásban nagyon jól tudjuk, hogy gyakran egy vitát apró részletek akasztanak meg, tehát minden egyes részlettel foglalkozunk. Bizakodó vagyok azt illetően, hogy a látássérültek szervezetei teljes mértékben kompetens és korrekt módon kezelik ezt, ezeket a kérdéseket, ezt a problémát. Na, nincs pontos válaszom, Engström úr, arra kérdés, amit felvetett a technológiai védelem témakörében. Meg fogom nézni közelebbről ezt a kérdést, és pontos választ szolgáltatok majd. De a cél az, hogy a szöveg egyensúlyban legyen, tehát ezt a kockázatot, ezt a protekcionista technológiai védelmi kockázat kérdését, ezt meg kell haladnunk. Aztán itt van még a formátum kérdése, amelyet a könyvtárakban is rendelkezésre kell bocsájtani. A nagy, illetve a könyvesboltokban rendelkezésre áll, de a könyvtárakban talán nem áll rendelkezésre a nagy közönség szemmel önvetette fel ezt a kérdést. Ami pedig a technikákat vagy szolgáltatásokat illeti, nos, valamennyi az szöveg valamennyi részében lesznek intézkedések, amelyek arra irányulnak, hogy a kiadók tisztességesen betartsák a szabályokat, és ha ez nem így történik, akkor megtorló intézkedéseket irányozunk elő. Engström úr, ahogy a Lichtenberger asszonynak is elmondtam, hogy csak olyan kivételeket kell előirányozni, amelyek használhatóak, tehát minden egyes helyzetben meg kell nézni, hogy a rendelkezések, azaz ezek a kivételek jól használhatóak legyenek, és ez nagyon pontos munkát követel tőlünk a témakör egészét illetően. Stojanov úr egy olyan témát vetett fel, amelyel, a bizot, amelyel kapcsolatban a bizottság kötelezettséget vállalt, ez az élethosszig tartó tanulás. Stojanov úr nincs semmi ok arra, hogy legyen egyfajta diszkrimináció a tudományos művekkel szemben, nem tartom indokoltnak, hogy a látássérültek esetében a tudományos művek, amelyek még összetettebbek, még pontosabbak, azok ne legyenek hozzáférhetőek úgy, mint a más egyéb művek megfelelő formátumban. Köszönöm tehát ezeket a kérdéseket. Bizonyos pontokkal kapcsolatban még dolgozni fogok, amelyeket Engström úr, illetve Lichtenberger asszony felvetettek, és pontos válaszokkal szolgálok majd a tárgyalások állásáról azon pontokat illetően, amelyeket önök felvetettek. Köszönöm szépen, biztos úr. Lichtenberger asszony, rövid kérdést tessék. Biztos úr elmondta, hogy mi gondoskodni fogunk erről, kit takar ez a mi tehát az, hogy bizonyos kivételek biztosítottak legyenek, illetve hozzáférhetőség, ki fog gondoskodni arról, hogyha megvan a megállapodás, hogy ezek a rendelkezések valóban hozzáférhetőek, lehetségesek és betarthatóak legyenek. Ki fogja felülvizsgálni, hogy ez valóban így történik-e a gyakorlatban? Válasz. La fin de la... Azt gondolom, hogy nem kell megvárni a tárgyalások végét. A tárgyaló felekkel valóban a részletekbe bocsátkoztunk, és a tárgyalások során megpróbáljuk, megpróbálunk megbizonyosodni arról, hogy a különböző szabályokat tiszteletben tartják, és így nincs szükség szankciókra. Az Európai Unió, illetve a bizottság a tárgyaló fél, a mi, az mi vagyunk, tehát rólunk van szó, mi dolgozunk együtt, a bizottság dolgozik együtt a tanácsal. Danke, Zusatzfrage auch beantwortet. Vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen a válaszokat hogy foglalkoztunk ezzel a valóban fontos témával, amely valamennyünket érint. Most pedig áttérünk a napirend következő pontjára, ez a jogi szolgált állásfoglalása a szabadalmak témáját illetően Egyesek meglepődtek, hogy az újra napirendre került, de a zöldek frakció kért arra, hogy a jogi szolgálat foglalkozzon ezzel a témával, és Strasbourgban jelen volt a jogi szolgálat a múlt héten, de senki nem tette fel ezt a kérdést, ezért abban állapodtunk meg, hogy most meghívjuk a jogi szolgálatot, és most így állást tud foglalni azon javaslatokkal kapcsolatban, amelyek itt vannak előttünk. Jobb lenne rögtön megadni a szót a jogi szolgálatnak, és aztán feltetünk kérdéseket. Nem tudom, hogy ki van itt a jogi szolgálat részéről, tessék a szó. Köszönöm, elnök úr. Rövidre foghatom mondandómat, ami itt a 118-as cikkkel való összeegyeztethetőséget illeti. Nos, a jogi szolgálat a következő kompromisszumos javaslatot fogalmazta meg a ciprusi elnökséghez, hogy itt az eredeti elképzelés a 6-os, a 8-as cikk esetében ezeket törölni kellene a rendelet szövegéből pótlás nélkül. Most itt egy tartalmi szabályozásról van szó az anyagi szabadalmi jog kapcsán, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy a rendeletet a 118-as cikk alapján el tudjuk fogadni, erre nyáron már utalt a jogi szolgálat szakvéleményében. Azt is el kell mondani, hogy a kompromisszumos szöveggel a jogi aggodalmak nem szüntek meg kivétel nélkül. Itt van az a körülmény, hogy a, a szabadalmi oltalom kapcsán a szabadalmi bíróság egy ítéletére is utalnak, és ez továbbra is problematikusnak tűnik számunkra. Az eredeti bizottsági javaslat és a trilóguson elért eredmény ezt a szempontot a 6-os és 8-as cikkben szabályozza továbbra is a rendeletben. Szerintünk jogilag ez a legbiztosabb megoldás. Most pedig készséggel várjuk a további kérdéseket. Elnök, tessék, Lichtenberger asszony. Ja, herzlichen Dank für diese... Köszönöm ezt a pontosítást. A legutóbbi alkalommal felvetettem már ezt. Elmondtam, hogy a jogi szolgált hogyan is látja ezt a kérdést, feltettem ezt a kérdést, de hát mindegy. Ez csak pontosítás okán. Másodszorban az lett volna jó, hogyha írásbeli dokumentumot kapok, hogy valóban felül tudjam vizsgálni, és ellenőrzni tudjam ezt a kérdést, és legyen időm a dolgok átgondolására, hogy aztán még egyszer megvitathassuk ezt a témát. A kérdésem az, hogy ön említette, hogy továbbra is vannak még aggodalmak. Ezek az aggodalmak, hogyha jól értettem önt, akkor ezek egy nemzetközi szerződéssel kapcsolatosak, vagy azon kívül ö, lévő dologgal. Nekem is ez a problémám ezzel, hiszen itt olyan testületekre ruházunk át, ö, feladatokat, amelyek nem hozzáférhetőek a módosítások szempontjából, legalábbis ahogyan mi ezt kívánatosnak tartanánk a saját részünkről. Ön azt mondja, hogy a kompatibilitást javították, és ez helyes. Tehát a három ö, cikk ö, törlésével szemben az is egy megoldás, hogy valami mégiscsak benne marad a szövegben, de hogyha ez nem eléggé szilárd és megbízható, hát ezzel mindenféle mindenféleképpen vannak problémák, tehát az én aggodalmaim ezzel nem szűntek meg végérvényesen. A második pont, itt felvetődik a az Európai Bíróság jogállásával kapcsolatos kérdés, és kérem, hogy tegyen azzal kapcsolatosan kijelentést, hogy ez az új Európai Szabadalmi Bíróság ez milyen viszonyban van az Európai Bírósággal? Reagálhat egy panaszra? Tehát itt mindenképpen pontosításra lenne szükség. Ezek voltak a kérdéseim első körben. A jogi szolgálat meg tudja válaszolni az Európai Bírósággal és kompetenciával kapcsolatos kérdést. Nos, talán röviden itt a Szabadalmi Bíróság egy benyújtási kötelezettséggel rendelkezik, és itt az európai jog érvényesüléséről van szó. A legutolsó változat szerint, tehát Mindenféleképpen az Európai Bíróság feladata az európai jogszabályok végleges értelmezése. Kérdés az, hogy az Európai Bíróság az anyagi szabadalmi jog kapcsán mennyiben nyilváníthatja ki véleményét. A mi véleményünk szerint ez a kérdés még nyitott, elképzelhető, hogy hogy ezt a rendeletet az Európai Bíróság elé bocsátják, és az lesz ennek az eredménye, hogy az Európai Bíróság csak az európai jogszabályok, jogszabályokért, tehát a rendeletért magáért felelős, de az is lehet, hogy az Európai Bíróság álláspontja az lesz, hogy a rendeletet úgy értelmezi, hogy a szabadalmi oltalom részleteiért is amelyek a tagállami jogszabályokban, államszerződések révén vannak implicit módon szabályozva, nos ezen kérdésekben is az Európai Bíróság kifejezheti véleményét. Lichtenberger asszony. Nos, ami hogy a példákat illeti, szabadalmakat gyakran odaítélnek, és gyakran beszélhetünk például olyan szoftver szabadalmakról, amelyek meghaladják magát a szabadalmat, illetve vannak határait. Itt egész felmerül a kérdés, hogy ki reagál, kire, mire, milyen bíró reagál, milyen kérdésre. Én nem vagyok bíró, és fogalmam sincs, hogy melyik bírósághoz kellene fordulnom. Ja, dazu würde ich sagen, da stellt sich... Nos, Először is, mennyiben érinti ez az európai jogot? Ez az első kérdés. Hiszen, hogyha ez érinti, akkor regisztrálni kell a szabadalmat. Vagy bármilyen szabadalomról van szó? Nos, igen, hogyha a szoftver szabadalmokról van szó, akkor, akkor nem beszélhetünk ilyen ügyről, és Közben a felszóló mikrofon nélkül beszél. Nem tudom, a jogi szolgálat beleszólhat -e ebbe, hogyha, hogyha ez nem érinti az európai jogot. Hogyha igen, akkor természetesen az Európai Bírósághoz kell fordulni. De azt hiszem, hogy a koordinátorok ülésén egy kicsit mélyrehatóban vizsgálni kell ezt a kérdést. Köszönettel tartozom a jogi szolgálatnak azért, hogy választattak a kérdésre. ugyanúgy, mint a múlt héten. Nagyon könnyű túlreagálni a dolgokat, itt egy kompromisszumról van szó. Tehát azt hiszem, hogy szerényen azt mondhatjuk, hogy a 118-as kitételnek eléget teszünk, és ez a lényeg, anélkül, hogy túlságosan ambiciózusak lennének. Rapkai képviselő nincs itt, Baldassári. Nos, nem tudom, hogy ki mit gondol erről, de később majd visszatérünk erre a kérdésre. Foundation, the European Foundation. So, guy. so perhaps you could give Mrs. Taylor her five minutes, three minutes. Uh, okay, die Überlegung war die, dass wir jetzt den Punkt von Frau Taylor vorziehen. Nos, a Taylor napirendi pontot előre hozzuk, azért, mert a bizottságtól még nem érkezett meg egy szakértő, tehát ez azt jelenti, hogy nem a meghallgatással folytatjuk, hanem a 14-es napirendi pontot előre hozzuk. Tessék! Köszönöm, elnök úr, és köszönöm, hogy lehetőséget adnak arra, hogy a KKV finanszírozáshoz való jutásának javításáról beszélhetek. Köszönöm Baldassari Krémer Speroni kollégáknak, hogy segítették a munkámat. A pénzügyi válság eh, komoly kihatása volt a KKV-kre, főként a finanszírozáshoz való jutásokat nehezítettem. Az Európai Bizottság cselekvési terve javítana a helyzeten, különböző intézkedésekkel, ezek általában üdvözlendőek véleményemben. Több javaslatot is tettem, amelyeken érdemes talán elgondolkodni az Econ szakbizottságban, amikor a véleményünket e, olvassák. Mik a legfontosabb kérdések, határán átnyúló jogi kérdések, a székes szerinti országon kívüli finanszírozás esetében. A KKV-k általában nem értik, hogy az európai jogszabályok milyen kötelezettségeket rónak rájuk. A kisebb hiteleket nem szívesen adják, adnak bankok, bizonyos minimális szint alatt nem szívesen eh, foglalkoznak hitelkehelyezéssel, pedig gyakran a KKV-knak nincs igazán sok pénzre szükségük. Európa szerte a KKV-k eh, igen, sokfélék, és tudjuk, hogy az egyen megoldások nem működnek, főként a alkotás területén, ezért a KKV próba minél hamarabb alkalmazandó a gyakorlatban. A think small first, tehát gondolkodjunk kicsiben alapelvet minél hamarabban el kell sajátítani. A kockázatítőkéhez való hozzáférés különösen problémás a kkv számára. A cselekvési terv az alternatív finanszírozási forrásokról is beszél. Ezek egyébként roppant érdekesek a KKV-k számára, főként határon átnyúló módon, de ezek az újító jellegű finanszírozási formák, például a crowdfunding, csak egyet említsek, ezek e, bizony a jogszabályi keret miatt igencsak nehezen hozzáférhetőek. Felmerült az a probléma is, hogy a KKV-k gyakran nem tudják, hogy kihez fordulhatnának tanácsért um, uniós finanszírozás ügyében például, és gyakran nehéz elkerülni éppen ezért a csődöt. Ezért többet kell tenni annak érdekében, hogy segítsük a kis és középvállalkozásokat tanácsadással is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hozzá kívánna valaki szólni? Nincs ilyen. Köszönöm szépen. A magyarázatokat a holnapi szavazás előtt. Hát most már négy óra van, most mit is csináljunk? kezdjük el. Jó, akkor kezdjük a négyes napi rendi pontot minden esetre. Ez egy nyilvános meghallgatás az Európai Alapítvány témájában. Valaki még hiányzik, mégpedig a megnyitó beszédet tartó Frón úr, hát akkor ő fogja a záró beszédet tartani, hát mert az élet már csak ilyen, akkor kezdjük a többiekkel. Üdvözlök mindenkit ezen meghallgatás alkalmából. Először is Rosa Gallegót, aki a DAFNE elnöke. Ez az adományozók és alapítványok hálózatának szervezete madridi székhelyel, aztán Francis Serhont, aki az Európai Alapítványok Központjának elnöke, Párizsban, aztán John Richest, aki a Witness Bergman részéről van itt, Achim Seifert professzor urat a Jénai Egyetemről, végül pedig Fernando Morena Seat, aki az FAES részéről látogatott el hozzánk szakértőként Madridból, és aztán Frón úr is csatlakozik még hozzánk, aki a belső piaci főigazgatóság, a társadalmi vállalással foglalkozó részleg vezetője. Először még talán a jelentéstevő kíván hozzászólni nem, akkor azt javasolnám, hogy Róza Gallego asszonyal kezdjük, tessék önni a szó. Thank you very much. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Először is köszönettel tartozom az Európai Parlament jogi bizottságának, hogy meghívta a Daphne adományozók és alapítványok hálózatát erre a nyilvános meghallgatásra. A Daphne hálózatot képviselem, és ez mintegy 6000 alapítvány tömörít, ezek közérdekű alapítványok 22 európai országból. Ahogyan már beszámoltunk a munkánkról, és jeleztük, támogatjuk az Európai Alapítvány statútumát. Egy pár perc áll rendelkezésemre, és ezzel azt szeretném elmondani, hogy az alapítványi ágazat miért gondolja azt, hogy az Európai Alapítvány statútumára szükség van a jelen pillanatban. Azonban fontosnak tartom azt, hogy megnézzük, miért fontos az alapítvány szektor, az alapítvány ágazat az Európai Unió, illetve állampolgárai számára. Ez az ágazat kulcsfontosságú szerepet tölt be a magánjellegű erőfeszítéseket a közérdek felé irányítja, és jó pár szervezetből áll ez az ágazat. Különböző szociális igényeket elégítenek ki, gondolok itt az emberi jogokra, a környezetre, a kutatásra, a kultúrára, az oktatásra, és támogatjuk a kedvezményezetteket, valamint foglalkoztatást biztosítunk. Egy jelentős mértékű gazdasági lábnyoma van ennek az ágazatnak, mintegy 150 milliárd eurós kiadással, és közvetlenül mintegy 1 millió állampolgár számára munkahelyet biztosít az Európai Unióban. Ez az ágazat folyamatos növekedést élvezett az elmúlt 20 esztendőben, még a gazdaság és pénzügyi válság idején is. Erre kiváló példa Spanyolország példája, ahol a munkanélküliség 11,3%-ról 2008-ban 25,8%-ra emelkedett 2012. szeptemberére. És ez alatt az idő alatt az alapítványi ágazat mintegy 70 ezer új munkahelyet hozott létre. A határon átnyúló adományozás is növekedőben van Európában, és mintegy 7 millió euró került adományozásra a hálózat segítségével 2011-ben. A hálózat méretével kapcsolatban szeretnék választ adni a gyakran fölmerülő kérdésre, ez pedig az, hogyha eddig egy statutum jogállás nélkül sikerült boldogulnunk, akkor miért van erre most szükség? Nos, a válaszom kettős. Először is a statutum segíteni fog abban, hogy az európai állampolgári kezdeményezéseket előre mozdítsuk. Fontos megérteni, hogy a közérdekű küldetés részét képezi az, hogy a határokon átnyúló tevékenységeket is folytathassanak ezek az alapítványok, és olyan kérdésekkel foglalkozanak, mint a migráció, a gazdasági, eh, társadalmi-gazdasági fejlődés, a tudományos kiválóság, az emberi jogok, és így tovább. Az alapítványok nak nagy szükségük van arra egyre inkább, hogy határon átnyúló tevékenységet folytassanak, és így a statútum hozzájárulhat ahhoz, hogy csökkentse az administratív korlátokat és terheket, amelyekkel jelenleg szembe kell nézniük az alapítványoknak illetve segíthet abban, hogy a kezdeményezések ne valljanak kudarcot. Az alapítványok nagyon nagy nehézségekkel kell, hogy szembenézzenek, amikor határon átnyúló tevékenységeket folytatnak, ennek főleg az az oka, hogy a nemzeti jogszabályok eltérőek, és ez oda vezet, hogy mintegy 100 millió eurót veszítenek a különböző administratív költségek miatt, ahelyett, hogy ezeket a forrásokat valóban közérdekű projektek megvalósítására fordíthatnánk. Valóban jó pár példa van arra, hogy a statútum hiánya mennyiben hátráltatta vagy akadályozta azt, hogy európai kezdeményezések valóban útra indulhassanak, és ezáltal a rendelkezésre álló forrásokat nem tudják megfelelően kihasználni. Egy-két példát szeretnék adni arra, hogy milyen administratív terhekkel kell szembenézniük az, az alapítványoknak, Először is költségekkel kell szembenézniük az alapítványoknak, akkor, amikor a különböző tagállamokban különböző jogi rendelkezések vannak életben, illetve a jogi bizonyosság hiányzik, akkor, amikor egy másik tagállamban tevékenykednek az alapítványok, illetve nehézségbe ütköznek akkor, amikor az alapító a székhelyét megváltoztatja, és ezért át kell tenni a székhelyét az alapítványnak, illetve különböző adóügyi problémák is felmerülnek, valamint az adományozóknak elég nehéz valóban megvalósítaniuk azt, hogy kedvezményezettek legyenek az adóügyi kérdésekben. A statútum ezekre a problémákra egyértelműen megoldást nyújthat. Ezen kívül ö, időszerű ez a téma, hiszen gazdasági és társadalmi ö, zűrzavar időszakát éljük, minden cent számít, és ez azt jelenti, hogy minden szereplőnek, az alapítványoknak is olyan működési környezetet kell biztosítani, amelyben boldogulni tudnak. Fontosnak tartom elmondani, hogy a DAFNE szervezet támogatja a tanácsi javaslatot, és úgy érzi, hogy valóban eljött az ideje annak, hogy az alapítványok megkapják azt az alapvető eszközt, amely segítségével európai entitásként működhetnek. Köszönöm szépen. Herzlichen Dank auch für... Köszönöm szépen a rövidséget, tömörséget is. Rendkívül konkrét és tömör bemutatás volt ez ön részéről, Galigo asszony. Üdvözölni szeretném a bizottság időközben befutott képviselőjét, Fron urat, valamennyien tudjuk, hogy jelenleg mi zajlik, és igencsak nehéz az egyre ö, hangosabban ö, érvényesített ö, tüntetési szabadság okán bejutni ide az épületbe. Ö, Nos, tehát az eredeti tervtől eltérően azt kérném, hogy most a bizottság összefoglalása következzék, illetve időközben Sharon úrnak adom meg a szót, és kérem, hogy mutassa be ön a témát. Köszönöm szépen. A parlamenti képviselő urak és hölgyek, köszönöm a meghívást az Európai Alapítványok Központjának képviselőjeként, olyan személyként, aki már 20 éve dolgozik ezen a statutumon, jogi és operatív környezetben az európai alapítványok kapcsán. Szeretném kifejezni, hogy erőteljesen támogatjuk a központ és a tagok részéről az Európai Bizottság február 8-án közzétett rendelt javaslatát az Európai Alapítványok statutumával kapcsolatban. Jó ez a javaslat, egyszerű és világos, és tetszik nekünk a bizottság privilegizált megközelítése, amely könnyebbé teszi a hozzáférést a statútumhoz, ugyanakkor garantálja az átláthatóság és megbízhatóság magas szintjét a jövőbeli európai alapítványok szemmel, ez nagyon fontos számunkra. Úgy gondoljuk, hogy ez egy fontos kiegészítő eszköz a polgárok szolgálatában, a több Európa érdekében a mindennapi életben. Másodszorban szeretném kiemelni a javaslat azon elemeit, céljait, amelyek alapvető fontosságúak ágazatunk szempontjából, és szeretnénk, hogyha ezek megőrződnének a végleges rendeletben. Itt a következő pontokról van szó. Egyrésztről a javaslat önkéntes jellege, a statutum egy választható eszköz kell, hogy legyen, amely kiegészíti a tagállami szinten létező 56 vagy rendszer, de nem helyettesíti ezeket. Másodszorban az európai dimenzióra utalnék a javaslatot illetően. El kell kerülni minden túlzott hivatkozást a tagállami jogszabályokra, hogy az egyöntetűséget és következetességet biztosítani lehessen a szabályok esetében, illetve az európai alapítványok megfeleltethetőségét az EU-ban. A közérdekű cél is fontos az európai alapítványok esetében, amely az európai polgárok javára szolgál. Aztán itt van a határokon átnyúló dimenzió az európai alapítvány tevékenysége esetében, illetve a meghatározott vagyonösszeg, amelyet az alapítvány teljes időtartam alatt meg kell őrizni. Aztán ö, meg kell könnyíteni a statutumhoz való hozzáférést, azt már említettem, hogy ö, ezen formával élhessenek a polgárok, illetve más érdekelt felek, akár úgy, hogy már létező alapítványok alakulnak át ö, egyesülés vagy átalakos révén európai alapítványá, vagy pedig újonnan jönnek létre ilyen alapítványok, oly módon, hogy a magas szintű átláthatóságot és felelősségvállalást ö, biztosítjuk, ezeket a rendelet világosan kijelöli. A széleskörű jogképességet is megemlítem beleértve a gazdasági tevékenység folytatását, ez lehetővé teszi az alapítványnak, hogy közérdekű célját elérje. Aztán fontos a bánásmód egyenlősége az európai alapítvány és a helyi és tagállami közérdekű alapítványok között végül, pedig nagyon fontos a szoros együttműködés a felügyelő hatóságok között. A javaslat bizonyos elemeit még lehet pontosítani, mint például a közérdek és a nem közérdek, a tevékenység annak széles értelmében, tevékenységek széles értelemben, valamint bizonyos követelmények a hatékonyság és költségek kapcsán, például az audit követelmények. A központunk ajánlásokat fogalmazott meg ezen szöveggel kapcsolatban, amelyeket átadunk önöknek, ha ezt kívánják. Az alapítvány mindennapi munkájában, amelyet én vezetek, a Fondation de France munkájában naponta szembesülünk határokon átnyúló problémákkal. Franciaországban és Spanyolországban dolgozó alapítványok esetében nagyon komplikáltan zajlott az ügyek intézése, és központunkat rendszeresen keresik meg az Európai Alapítvány statutumával kapcsolatosan személyek, illetve szervezetek, az elmúlt hónapokban már 40 ilyen esetet kezeltünk, és még bizonyosan több is lesz. Ezen kívül most azzal zenem rövid beszámolómat, hogy utalok arra, hogy a statutum az alapító okirat, ez nem egy esetleges kérdés, nem rendkívül fontos, és azért arra kérjük az Európai Parlamenti képviselőket, hogy biztosítsák, hogy ezt az alapító ala, okiratot, illetve az ezzel kapcsolatos jogszabályt ezen ciklus alkalmával elfogadják, Hogyha ez nem így történik, ez számunkra források és energiák pazarlását jelenteni, amelyekre nagy szükségünk van a jelenlegi időszakban, és amelyeket azonnal alkalmazni kellene a közérdekű projektek érdekében egész Európában. Elnök, köszönöm. Ricsis úr kap szót most, tessék. Thank you, Chair. Um, first of all, I'd like to... Köszönöm, elnök úr. Először is egy pár szót szólnék erről, hogy miről kívánok beszélni. Gyakorlati szempontból beszélnék erről a kérdésről. Egy multidisciplináris szervezet képviselője vagyok itt, amely nem csak Európában, hanem Európán kívül is aktív, és az Európai Alapítvány bevezetésének gondolatával alapvetően egyetértünk, hiszen fontos, hogy segítsük ezt a határon átnyúló jellegét az Európai Alapítványoknak, ezért általánosságban szólnék arról, hogy milyen apró részletek tűnnek számunkra igazán érdekesnek, hogyan, a véleményünk szerint, hogyan működhetne ez az Európai Alapítvány, hogyha a bevezetésre kerül. Négy kérdésről szólnék tehát. Az első az, hogy a közhasznúság fogalmát hogyan definiáljuk, aztán a határon átnyúló jellegéről az, az európai alapítványoknak a common law mm, jog gyakorlattal rendelkező országok helyzetéről, aztán az adózási kérdésekről. Elhangzott, hogy az európai alapítvány e, jogállása egy önkéntes folyamat lenne, tehát nem kívánják a tagállami szabályokat, a közhasznú szervezetekre vonatkozó tagállami szabályokat átírni, vagy ezek helyét átvenni, ez csak kiegészítő jellegű rendszer lenne. Ez potenciálisan igen csak bonyolítaná a helyzetet, hiszen a tagállami eh, jog mellett egy új definíció, egy új fogalom meghatározás is megjelenne, de egy párhuzamos rendszer, ha úgy tetszik, amelyek a tagállami jog értelmében nem közhaszonnak minősülő tevékenységet folytatnak. Velszben például a, a, hogy a leg, hozzám legközelebb álló témát hozzam, a fogyasztóvédelem a tagállami szabály szerint nem minősül közhasznú tevékenységnek, hogyha létrehozunk egy olyan európai alapítványt, amely pontosan a fogyasztóvédelemmel foglalkozna, ez párhuzamosan működne, és ha az Egyesült Királyságban kerülne bejegyzésre, akkor ugyanaz a felügyeleti szerv látná el a felügyeletet felett, mint egy bármely más közhasznú szervezet fölött. Hogyha egy pán-európai fogalom meghatározást kívánunk bevezetni, akkor bizony előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor a tagállami jogszabályok és az európai jogszabályok között potenciális feszültség léphet fel, amely tovább bonyolíthatja a helyzetet. Erre majd visszatérnék később az adózási kérdésekben. Lássuk a határon átnyúló jellegét az alapítványoknak, hiszen az határon átnyúló jelleg előfeltétele az európai alapítvány jogállásnak, ugyanakkor formális fogalom meghatározást nem találunk. A cél nyilván az, hogy több mint egy uniós jogállamban pénzeket gyűjtő, de akár egy csak egy tagállamban tevékenységet végző alapítvány is bejegyzésre kerülhessen. Legalábbis gondoljuk, de ezt tisztázni kell. A common law jogban elismert karitatív szervezet fogalma a charitable trust, egy sajátos jogi képződmény, amelyek a jelenlegi meghatározásban nem minősülne európai, alap, európai alapítványnak, már csak azért is, mert a jogi személyiséggel nem rendelkező eh, szervezet ez ugyanakkor a karitatív, önkéntes, jótékonysági szervezetek jelentős részét uh, Írországban és az Egyesült Királyságban pont az ilyen Charitable Trust mm, név alatt bejegyzett szervezetek látják el, ezért érdemes lenne talán elgondolkozni azon a um, változaton, hogy valahogy kiterjesszük ennek a jogszabálynak a hatáját az ilyen charitable trust jellegű szervezetekre, ez technikai jellegű, szakmai jellegű apróságnak tűnik, de mégis nagyon fontos. Az írásos beadványomban utalok az összeférhetetlenség kérdésére is, amely a hármas cikkben szerepel ebben a jogszabályban, hiszen tagállamról tagállamra eltérő a joggyakorlat az ügyben, hogy uh, hogyan működhetnek a, az alapítványok. Az Egyesült Királyságban előfordulhat könnyen az, hogy egy alapítvány elnökségében egy személy és annak családtagjai szerepeljenek, már pedig ez a jelenlegi összeférhetetlenségi szabályoknak nem felel meg. Végezetül lássuk az adózási kérdéseket. És ezzel kapcsolatban az európai alapítvány jogállásának a hatékonyságát nagyban befolyásolhatja ez. Utalok arra a beadványomban, az írásos beadványomban, hogy itt nem csak a személyi jövedelemadó, hanem a különböző örökösödési, illetéki jogszabályok is igencsak eltérőek tagállamról tagállamra, és a a közhasznú szervezeteknek számára történő adományozásra vonatkozó eh, adó és illeték szabályok bizony igen eh, komoly akadályát képezhetik a határon átnyúló eh, adományozásnak. Az elején utaltam arra is, hogy a közhasznúság fogalma mennyire különösen fontos, hogy megfelelően kerüljön megfogalmazásra. Ez egy önkéntes modell. Jó lenne, hogyha az ekvivalencia fogalma adózás terén nem feltétlenül működik majd zöggenőmentesen, hiszen, hogy az Egyesült Királyságban mondjuk nem minősül közhasznúnak egy szervezet, amely európai alapítványként bejegyzésre kerül, akkor hogyan fogja a kedvezményes adózási szabályok előnyeit élvezni? Hát nyilván az első akadályon már leveri a lécet az adó semlegesség fogalmának emlegetése helyett talán érdemes lenne a Stauffer és a Hein Perse eh, jog esetekre konkrétan utalni, hiszen az eddigi joggyakorlat és precedens jog alapján lehetne jobban, közelebbi módon meghatározni ezeket. Köszönöm, elnök úr, ennyit szerettem volna elmondani. Tschüss, ich möchte gleich. Köszönöm, Rücsész úr. Meg is adom a szót szomszédjának, Zeifert professzor úrnak, tessék. Elnök úr, köszönöm a meghívást. Hölgyeim és uraim, ezen meghallgatás során csak egy szempontot szeretnék kiemelni, és nem az európai alapítványokról szeretnék beszélni általánosságban. Én a munkavállalói részvétellel foglalkoznék az európai alapítványokban. Ez egy olyan szempont, amely Ahogyan önöknek is közismert, minden egyes európai határokon átnyúló jogi formában mindig visszatér. Az Európai Bizottság a 38, illetve 39-es cikkekben tartalmaz egy világos keretszabályozást, amely foglalkozik itt a munkavállalók tájékoztatásával és meghallgatásával az európai alapítványokon belül a munkavállalói képviselőkhöz talán hozzá kellene fűzni még, a tiszt, az önkéntesen foglalkoztatottakat az alapítványon belül. Nem foglalkozik itt az alapítványi szerveken belül a munkavállalói részvétellel ez a jogszabály. Néhány konkrét észrevételt tennék a 38-as és 39-as cikkre ezen rendeletben, és aztán még néhány észrevételt tennék az alapítványi szervekkel kapcsolatos munkavállalói jogokról. Nos, a 38-as és 39-es cikk. Az Európai Üzemi Tanácsokkal kapcsolatos szabályban is szerepelnek hasonló cikkek a munkavállalók meghallgatását illetően, a központi gazdasági és szociális kérdéseket illetően amelyek kihatással vannak a foglalkoztat, lehetnek a foglalkoztatási helyzetre. Hogyha megnézzük a 38-as cikk szabályozását, akkor látjuk, hogy eh, itt két küszöbértékhez kapcsolódik ez, 50 munkavállaló összességében, a második küszöb pedig két különböző tagállamban 10-10 munkavállaló, akik ott foglalkoztatottak. Ez a küszöbérték az európai részvénytársaságokhoz képest mm, teljes mértékben észszerűnek tűnik számomra, különösen, hogyha figyelembe vesszük, hogy itt közhasznú célokról van szó, nem pedig kereskedelmi profitorientált célokról. Itt kis egységekről van szó a tájékoztatás, illetve meghallgatás kapcsán. Itt az 50 munkavállaló, mint küszöbérték számomra észszerű kompromisszumnak tűnik, és ez az információs és konzultációs irányelve számomra összhangban el, mely 2002-ből datálódik, teljes mértékben észszerű tehát ez. Ami a következő pontot illeti, ami a tájékoztatást és meghallgatást illeti, kérdés, hogy a tájékoztatás és meghallgatási szerv, tehát az Európai Üzemi Tanács hogyan hozandó létre. Nos, a bizottság javaslata összességében számomra mm, plauzibilis és észszerű, itt ö, tömör szabályozásra van szükség, és ö, utalni kell a 2009-es irányelvre, a konszolidált Európai Üzemi Tanács irányelvre. Hogy itt a statútum általános elvének megfelelően egy nagyon tömör, egyszerű szabályozás jöjjön létre a tájékoztatás és meghallgatás kapcsán. Nos, tehát ez a szabályzat, tehát különösen a 38-as cikk második bekezdése számomra teljes mértékben megfelelőnek tűnik e tekintetben. Ami viszont hiányzik, az egy szabályozás a szankciókra vonatkozóan arra az esetre, hogyha az Európai Üzemi Tanács létrehozása nem történik meg, vagy nem úgy történik meg, ahogyan ez elő van írva. Véleményem szerint észszerű lenne itt az Európai Részvénytársasági jogra visszanyúlni, különösen a 12-es cikk második bekezdésére az Európai Részvénytársaságról szóló rendeletnek, mely előírja, hogyha az Európai Részvénytársasági Regiszterbe való bejegyzés csak akkor történhet meg, hogyha a képviseleti szervre illetve a tárgyalási folyamatra vonatkozó követelményeknek az adott egység megfelelt. Számomra következetlen, hogy egy ilyenfajta rendelet, illetve szabályozás hiányzik az európai alapítványokkal kapcsolatos rendeletben. A 23-as cikk a bizottság javaslatának 23-as cikkét, tehát véleményem szerint ebbe az irányba tovább kellene fejleszteni, és következetes szankciós rendszert kellene ebben a tekintetben létrehozni. Ami pedig a tájékoztatás és meghallgatás tárgyát illeti, nincs sok mondani valóm. Itt végeredményben az Európai Üzemi Tanács irányelv elvei érvényesülnek, ami számomra még fontosabbnak tűnik egy második fontos téma, a munkavállalói részvétel az alapítványi szervekben. Nos, a 38-as és a 39-es cikk erre vonatkozóan nem tartalmaz előírást. Hogyha megnézzük a preambulum bekezdéseket, és különösen az indoklást, akkor láthatjuk, hogy a bizottság nem látott igényt a szabályozásra a tekintetben, mert az alapítvány tagállami jog szerint máshogyan kerül kezelésre, mint a részvénytársaságok vagy egyéb formák, de hogyha a jogi összehasonlítást elvégezzük, akkor a kép igencsak tarka, tehát hogyha az európai munkavállalói részvételt, vagy a francia, luxemburgi, holland ö, szabályokat nézzük, nos, ott az alapítvány nyok esetében látjuk, hogy ezek is az idevágó szabályok alá tartoznak, például az osztrák jogban a 110-es cikkre utalatok a munkatörvénykönyvében, vagy a finn jogszabályokban is láthatóak támaszpontok a munkavállalói részvétel kapcsán. Tehát nagyon eltérőek a munkavállalói részvételre vonatkozó szabályok az alapítványok esetében, ezek intenzitása, tárgyát tekintve egyesek csak a vállalati munkavállalói részvételt foglalják magunkba, mások az általánost. Nos, a tagállamok jogrendszereit összevetve megmutatkozik, hogy igenis van itt igény a szabályozásra, hogy megakadályozzuk, hogy a tagállami alapítványok átalakítása során európai alapítványá kihasználják ezt az alkalmat arra, hogy a munkavállalói részvételt megszüntessék. Véleményem szerint uh, itt tehát korrekcióra lenne szükség, és uh, a bizottság javaslatát, illetően szerintem gond nélkül lehetne kapcsolódni a hatályos jogszabályokhoz a e tekintetben, uh, például az Európai Részvénytársasági Joghoz, és a vállalati munkavállalói részvételre vonatkozó jogszabályokkal így egy összhangot hoznánk létre. Így módon az érdekeltek nek kellene tárgyalniuk az alapítványi szervekben való munkavállaló részvétel kapcsán. Aztán kérdés az, hogy azt hogyan lehetne szabályozni, hogy lennének-e munkavállalói részvételi hatáskörök, vagy egyéb formában történne ez, amit tehát a tájékoztatást és a meghallgatást illető javaslatot megfelelőnek tartom. Utalok itt a 12-es cikk re, amelyet át kellene venni az idevágó jogszabályból, ami pedig az alapítványi szervekben a munkavállaló részvételt illeti. Szerintem itt még kiegészítésre lenne szükség. Köszönöm a figyelmet. Elnök, köszönöm Zajfert professzor. Most Fernando Moreno Szia következik. A Fidesz részéről Madridból tessék a szó. Muchas gracias, presidente, por la invitación a la Fundación FAES por venir a, a esta audiencia. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszönöm szépen, hogy meghívtak. Nos, a jelenlegi rendelet tervezett előkészítő munkáitól kezdve támogattam a spanyol szövetség erőfeszítéseit, hogy megfelelő jogi keretet hozzunk létre annak érdekében, hogy az alapítványok szabadon működhessenek az Európai Unió határain belül. Szerintem, szerintünk a statutum egyszerűsíti majd azt, hogy megfelelően kiaknázzák az el, elséges piacban rejlő lehetőséget az alapítványok, illetve az európai állampolgárokat és a, szociál, a, a társadalmat közelebb hozza a belső piachoz. Ez eddig nem így van, hiszen a gyakorlati előnyöket nem élvezhetik az állampolgárok. Most pedig egy-két javaslattal élnék, hogyha megengedik a szervezetünk szempontjából, illetve a saját véleményemet is elmondanám, mint jogi konzultáns véleményét. Hiszen gyakorlati javaslatokat szeretnénk tenni, amelyek aztán használhatóak lesznek majd a rendelet tervezethez. Az első az átláthatóságra vonatkozik. Ugyanúgy, mint a nemzeti regiszterek esetében, az Európai Bizottság számára is jó lenne az, hogyha egy listát készítene az európai alapítványokról, amely hozzáférhető lenne bárki számára online, és így referenciaként használható lenne ez a regiszter. Bárki, vagy bármilyen entitás, akit érdekelnek az alapítványok, megfelelő információhoz jutna hozzá. Az igazgató tanács javadalmazására vonatkozik a következő javaslatom. Egyértelműen meg kell fogalmazni a szabályokban, hogy a kiadások visszatérítését kivéve semmilyen javadalmazást nem kaphatnak az igazgató tanács tagjai, és az is kívánatos lenne, hogy semmilyen jövedelemre ne tehessenek szert az alapítvány munkájából. Itt gondolok a 28-as cikkely tartalmára. Véleményem szerint rendkívül fontos az, hogy az európai alapítványok non-profit entitások legyenek, és ezt egyértelműen meg kell fogalmazni a rendeletben. A rendelet tervezet kimondja, hogy az Európai Alapítványt a tagállamok ellenőrző hatóságának kell felügyelnie, de vannak olyan államok, ahol, ahol vannak állami, illetve regionális ellenőrzési hatóságok, így hiányzik az egyértelmű referencia. Fontos az, hogy a rendelet kimondja, hogy egy felügyelő hatóságra van szükség minden egyes tagállamban. A következő téma az összeférhetetlenség. Erre már utaltam, a rendelet 32. cikkeje kimondja, hogy az az igazgatótanácsban szereplők, illetve azok családjai nem vehetnek részt, nem, nem, ter, nem kaphatnak követelmezést, illetve például az nem, nem lehet ezeknek a személyeknek hozzáférni az előnyökhöz. Szerintem e, megfelelően kell fogalmazni, például a 32-es cikkely kimondhatná a következőt, azok, akik a 3-as cikkely kitételei alá tart, tartoznak, bármilyen közvetett vagy közvetlen kapcsolatról tájékoztatniuk kell az igazgatótanácsot, amely esetleg összeférhetetlenséget jelent saját érdekei, az alapítvány érdekei között, vagy gondolok itt bármilyen üzleti kapcsolatra, tehát semmilyen döntésben, ezzel kapcsolatos döntésben nem vehetnek részt, olyan döntésekben, amely esetleg személyes vagy családi érdekeket érint. Aztán az önkéntesek kérdése, erről is hallottunk már, Spanyolországban nincsen semmilyen jogi szabályozás, amely kitérne az önkéntes munkákra, illetve az önkéntesek által nyújtott információkra. Nincs ugyanolyan jogállásuk, mint az alkalmazottaknak, az önkénteseknek, és ezért az erre vonatkozó 38-39-es cikkely érdekes lehet. Egyrészt lehetne törölni az itteni kitételeket, és az alapítványokra bízni azt, hogy hogyan kezelik az önkéntes munkát, illetve megegyezhetnek abban, hogy hogyan kezelik az önkéntesek munkáját. Illetve a rendelet 44. cikke kitér arra, hogy mi történik akkor, amikor felbomlik az alapítvány, a hitelezőket ki kell fizetni, és aztán a maradék összegeket olyan alapítványnak kell átadni, amelyek hasonló cél szolgálnak véleményünk szerint. Nagyon fontos azt is ki, azt is meg kitételként megszabni, hogy európai alapítvány számára kell átadni ezeket az összegeket. Ez pedig nagyon jól mutatja, hogy mennyire foglalkozunk, és mennyire fontos számunkra ez a kérdés. Köszönöm szépen. Dank, jetzt haben wir zum Schluss. Köszönöm szépen. Martin Fron következik most, aki az Európai Bizottságban ezért a témáért felelős egységvezető helyettes. First of all, Madam Lechner was so kind to be... Köszönöm szépen. Um, elnézést kérek, elnézést kérek a késésért. A traktorok erejét alábecsültem a Rue de la Loire útvonalon. Köszönöm szépen, hogy megváltoztatták a sorrendet, hiszen így Függetlenül elmondhatom, hogy nagyon jó javaslatról van szó, és nagyon ritka az, hogy a bizottság ilyen dicséretet kap. Ez nagyon jól mutatja, hogy valóban a javaslatunk megfelelő húron pendül a szükségleteknek megfelel. Azt látom az elhangzottakból, hogy jól látják, miért is fontos ez a javaslat. Nem rejtjük véka alá néha, különösen a tagállamokkal való tárgyalások során fölmerült a kérdés, hogy szükség van-e erre a válság idején, és nagyon örülök annak, hogy, hogy egyértelműen választ kaptunk erre a kérdésre. És természetesen nagyon sok részletről beszélhetnénk, de azt hiszem, hogy akkor nagyon sokáig itt ülnénk, hiszen nagyon sok javaslatot kaptunk arra, hogy hogyan lehetne ezt javítani. Mégis szeretném a javaslatot ismertetni, kontextusba helyezni, és hogyha van még időnk, akkor visszatérhetünk a kollégák által megemlített kérdésekre. Tehát nagyon gyorsan, időben, figyelembe véve az időt, szeretném elmondani, hogy mit is tartalmaz ez a javaslat, és aztán elmondani, hogy a tárgyalások hogyan is alakulnak most a tanácsban. Megpróbálom ezt minél gyorsabban végrehajtani. Azt hiszem, hogy már hallották, ez az elemzés megfelel az ágazat elemzésének. Nagyon sok pénzről van szó, és nagyon sok munkavállalóról, és természetesen a közérdeket is szem előtt kell tartani, illetve azt, hogy mennyiben segíti az alapítványok tevékenységét ez a javaslat. A javaslatunkat a tényfeltáró gyakorlatokra, illetve felmérésekre építettük, eh, kivitelezhetőségi tanulmányt is készítettünk egy német egyetem segítségével, és konzultációt folytattunk konkrétan arra vonatkozóan, hogy mennyire van szükség erre a statútumra, és önök, illetve mások beszélnek az egységes piac első, illetve második törvényéről. Nos, itt az első csomagról van szó. Enne, ehhez tartozik, jól látjuk, hogy ez az e- belső piacnak részét képezi, és továbbra is együttműködünk az alapítvány ágazattal, illetve nemzeti hatóságokkal. Ezen kívül Ahogyan Gallego asszony elmondta, jól látjuk, hogy milyen problémákkal kell megküzdeniük az alapítványoknak, különösen akkor, ha több mint egy tagállamban működnek. És muszáj egy megjegyzést tennem, mi számít tevékenységnek. Nos, véleményünk szerint ez a legszélesebb kör, körben értelmezendő, és természetesen a pénzforrások létrehozását is jelenti más tagállamokban. Ami pedig a költségeket, illeti, illetve a bizonytalanságot, erről már szóltak, természetesen nehéz ezeket számszerűsíteni, de több száz millióról, vagy talán száz plusz valamennyi millióról beszélünk, tehát körülbelül ennyi az, ami kiesik, és nem sikerül közérdekű célokra fordítani, mivel ez az adminisztrációs terhekre, ezeket az adminisztrációs terhekre kell fordítani. Ez nagyon sok nehézséget jelent különböző tagállamokban, és gondolok itt például az adóügyi kérdésekre. Egy-két pillanat múlva kitérek még erre. Nézzük, hogy mi is szerepel a javaslatban. Nos, elhangzott már, hogy vannak kulcsfontosságú érdekek, illetve ö, kitételek, ezeket meg kell őrizni, meg kell tartani, és úgy látom, hogy a legfontosabb ö, aspektusok tekintetében nincsen semmilyen probléma. Egységes európai eh, jogi formát öltene ez, eh, önkéntes lenne ez a rendszer, a nemzeti alapítványi formák helyét nem venni át, és senkire sem kényszerítenénk rá ezt. Valóban határon átnyúló jellegű eh, szervezetek számára lenne csak elérhető, és hogy azt említettem, a nemzeti tagállami jogi formák helyét semmiképpen sem venni át. A brit-ír Charitable Trust karitatív szervezeti forma helyét tehát, vagy formáját ez semmiképp sem fenyegeti, hiszen ezek már bevált, hagyományos, régi hagyományokkal rendelkező tagállami szervezeti formák. Említésre került az is, hogy a közhasznú célok egy hosszú listája szerepel javaslatban, ami nem a legkisebb közös többszörös, Megvizsgáltuk alaposan ezt a kérdést, és úgy tűnik számunkra, hogyha a legkisebb közös többszöröst keresnénk, akkor az nagyon korlátozná a hatáját ennek az új szabálynak így, tehát megpróbáltunk egy olyan listát összeállítani, amely nem létezik minden tagállamban, de a tagállamok többségének a gyakorlatát lefedi egy európai alapítványi formáról beszélünk, és reméljük, hogy a tagállamok ezt el tudják fogadni, még akkor is, hogyha ez a tagállami jogtól némiképp esetleg eltér. Tehát, hogy ezt legalább két tagállamban kell tevékenységet végezni egy ilyen alapítványnak, és valóban komoly szervezetekkel számolunk, éppen ezért legalább 25 ezer eurós eh, vagyonnal kell rendelkezniük. Miért 25 ezer euró? Hát vannak tagállami szabályok, ahol a vagyonra vonatkozó mm, határértékek nagyon alacsonyak, vannak, ahol nagyon magasak. Megpróbáltunk valahol egy arany középutat találni, de hát erről még mindig tárgyalhatunk természetesen. Ki alapi, a, hozhat létre egy európai alapítványt, és hogyan? Hol láthatják a listán, jó néhány lehetőség van, megint csak a tagállami jog eh, értelmében, tehát hogy adott jogi tagállami jogban egy bizonyos lehetőség nem adott, akkor ez az európai alapítványra vonatkozóan sem kerülne bevezetésre. Mi lenne az előnye az európai alapítványi státusznak? A problémákra keresünk a megoldást, a bizonytalanságot és a költségeket próbáljuk csökkenteni, az európai arculatot nem szabad alábecsülni, remélhetőleg ezzel a alapítványok iránti adományozási, adakozási készséget is javítanánk, a beléjük vetett bizalmat is megerősítenénk, illetve az automatikus nem diszkriminatív adó elbánás elve, ami nagyon fontos része a javaslatunknak, hiszen ez valóban jog alapot teremtene Eh, arra, hogy hogyan, milyen elbenásban kell eh, adózás jogilag részesíteni az alapítványokat, és itt eh, utalnék én is az Európai Bíróság esetjogára. Úgy vélem, hogy a tagállami adójogot ez nagyban nem sértené, hiszen az egyenlő elbánás elvét kellene csak követni, nem kötelezni a tagállamokat arra, hogy az adójogszabályokban jelentős változásokat hozzanak létre, vagy megváltoztassák az alapítványok elvánását ez ügyben. További részletek az adóhozási kérdések tekintetében, azonban szorít az idő, úgyhogy nem mennék mégsem ezen részletekbe. Inkább lássuk azt, hogy hogy állnak a dolgok. Kettő ülésre került sor a 2012 első hat hónapjában a Dán elnökség alatt, a tagállamok vonakodtak eleinte, ennek ellenére sikerült előrelépni, a ciprusi elnökség alatt egy újabb ülésre került sor, ahol a cikkenként rágtuk végig a jogszabálytervezetet, azt hiszem elmondhatom, hogy a tagállamok igencsak építőjellegű vitát folytattak. December 5-én még egy ülésre kerül majd sor, amely elsősorban az adózási kérdésekkel foglalkozik majd, nyilván érdekes lesz tanácsban hogy állnak a dolgok, ez a mi értékelésünk vagy elemzésünk a tagállamok számára. Nyilván roppant fontos a tagállami jog szabályi keret, ugyanakkor ne felejtsük el, hogy az európai alapítványi formáról beszélünk, így a különböző tagállami sajátosságokat nem lehet mind megjeleníteni egy ilyen transnacionális európai szintű jogszabályban. Nyilván a tagállamok nem szívesen adják fel a már meglévő szabályokat. A december 5-i ülésen majd látjuk, hogy a tagállamok vonakodását mennyire lehet majd kezelni adóügyekben. Akit ez további részletekben érdekel, az ezen a címén, amit megadtam, tehát hát a főigazgatóságunk webcímén megtalálhatja a további részleteket. Köszönöm szépen, Frón úr. Először a jelentéstevőnek adom meg a szót. Nos, kifejezett köszönetet szeretnék mondani a szakértőknek, illetve az Európai Bizottság képviselőjének ezért a tömör áttekinthető beszámolóért. Bárni úr ebben a szakbizottságban és más fórumokon is világosan bemutatta, hogy mennyire fontos számára olyan társasági formákat, amelyek közhasznúak európai szinten támogatni. És ez nem csupán az európai alapítványra vonatkozik, hanem van már néhány ilyen társasági forma, amelyekről vitáztunk, tehát ezt a témát mindenképpen előre szeretnénk vinni. Van néhány kérdésem a szakértőkhöz, és név szerint szeretném ezeket címezni. Gallégo asszonyhoz először. Nagyon szemléletesen bemutatta, hogy milyen okokból fontos ezen határokon átnyúló elemet hangsúlyozni az európai alapítványok esetében. Provokatív lenne a kérdésem, hogy ez esetben itt egy vágyi gondolkodásról van szó, vagy van konkrét példa erre, hogy milyen hiányosságok vannak, ami miatt ez még nem jött létre, megnevezett okokat, de vannak-e olyan konkrét példák tagállami alapítványok részéről, amelyek okán szükséges lenne egy új európai társasági formát figyelembe ö, létrehozni. Ricsis úrhoz teszem fel a kérdést, hogy olyan látja azt a veszélyt, hogy ö, egy alapítvány elrejtőzik a közhasznú cél mögé, és az a kérdés, hogy hogyan lehetne a közhasznú célt megfelelően definiálni, hol lehetnek problémák e tekintetben, hogy egy olyan alapítványt, amely nem közhasznú, azt ne lehessen közhasznúként bejelenteni. Végül egy kérdés Zeifert professzor úrhoz említette, hogy a küszöbértékek észszerűek, mert itt közhasznú célokról van szó. Koherenciáról beszélt, a kérdésem önhöz, hogy itt a koherencia gondolatának nem mond -e ellent, hogy különböző európai társasági formák különböző küszöbb értékeket irányoznak elő, hiszen ez egy zűrzavaros helyzetet eredményez, és jogi szempontból ez nem feltétlenül erőnyös. Aztán ez az európai társasági forma ebben az összefüggésben talán nem alkalmas arra, hogy erre is alkalmazzuk a munkavállalói részvételre vonatkozó szabályokat hiszen az Európai Alapítványban bizonyosan nincsen ezer munkavállaló, hanem itt kisebb formákról van szó a foglalkoztatottság tekintetében, tehát itt 50 munkavállaló, vagy akár 10, ezek a számadatok azok, amelyeket használunk. Aztán egy általános kérdés, amelyet még nem tárgyaltunk, nem tudom, hogy ki érzi magát hivatottnak arra, hogy válaszoljon erre a kérdésre. A kereskedelmi cégnyilvántartások esetében van egy ilyen összekapcsolása ezen cégnyilvántartásoknak, amelyekről nemrégiben szavaztunk. Nos, a tanács képviselővel zajlott tárgyalások után azt látom, hogy van egy bizonyos visszafogottság azt illetően, hogy ezen európai társasági forma ö, tagállami bejegyzését engedélyezzék, hiszen sok esetben a cégjegyzések egészen mások, országról országra más joghatással járnak. Érdekelne, hogy az önök részéről vannak-e információk erre a kérdésre. Köszönöm, elnök. Először gyűjtsük be kérdéseket. Giteres asszony, aztán Des Grandes kolléga, majd pedig Tány kolléga. Presidente. Hay dos temas que me siento no haber llegado a tiempo de la primera, pero tengo aquí un... Köszönöm szépen, elnök úr. Garigó asszony egy-két dokumentumot a rendelkezésemre bocsátott. Van, ami, van, ami eh, felmerül ezzel kapcsolatban, olyan, mint valaki be akarna csapni vala, valakit, tehát eh, van, aki attól tart, hogy túlságosan eh, általános szemléletű lesz ez a statutum, és akkor esetleg visszaélhetnek vele. Nos, azt hiszem, hogyha megnézzük ezt a szektort, akkor nagyon kevés alkalma fordul elő, hogy azzal vádolnánk az alapítványokat, hogy a saját érdekeiket tartják szem előtt. Az alapítványok különösen a válság idején a közérdeket szolgálják, itt vannak a, a PPP-k, illetve az Európa 2020. Azt hiszem, fel kell ismernünk, hogy az alapítványok nagyon is hasznosak lehetnek, és a bizottságnak is látniuk kell, hogy milyen hasznos szerepet tölthetnek be, például a kutatás területén. Vannak olyan vannak olyan alapítványok, amely, amelyek a civil társadalom kapacitásának növelésével foglalkoznak, és úgy tűnik, hogy csak a helyi hatóságok foglalkozhatnak bizonyos projektekkel, de hát itt az alapítványoknak is teret kellene adni. Nagyon sok cég ösztöndíjat ad kutatások céljából, de azt hiszem, hogy jobb alapítványokra lenne szükség, a kutatást kellene előre mozdítani, illetve a hosszú távú kutatási projekteket, és itt az alapítványok nagyon nagy mértékben hozzájárulhatnának ehhez a munkához. Aztán a 32-es cikkely, ami az összeférhetetlenséget illeti. Szerintem ez nem helyén való, hogy erről beszélünk itt. Lehet, hogy máshol ez problémát okoz, de az általam ismert alapítványok olyanok, mint a család, a saját pénzüket fektetik be ezekbe a tevékenységekbe, a saját családtagjaik őrzik az eszközöket, a saját pénzükről van szó, tehát nem hiszem, hogy itt aggódnunk kellene, amiatt, hogy becsapják önmagukat. Tehát szerintem tényleg nem ez a helyes megközelítés, és lehet, hogy oda vezet, hogy esetleg az alapítványok szövetségekké változtatják a saját szervezeti felépítésüket, vagy pedig bezárják kapuikat, Ami pedig az adományozást illeti, valóban arról kellene meggyőződnünk, hogy a nagy cégek jobban költik el a pénzüket, és nem pedig az alapítványok, hiszen az alapítványok nagyon gyakran családi eredetűek, családi pénzből állnak föl, és a sikeres alapítványok mindig kis kicsiként indulnak, aztán egyre kinövik magukat, és a civil társadalom tagjait is bevonják. Tehát azt hiszem, hogy ez a 32-es cikk, ez az állandó gyanúperrel ér, és ez nem a megfelelő megközelítés. Nem veszi figyelembe, hogy a civil társadalomból és családból származnak ezek a pénzforrások. kolléga következik. Sí, muchas gracias, presidente. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Intervenciones de los invitados y de la comisión, la oportunidad de este hearing. Nagyon érdekes beszámokat hallottunk a vendégeinktől, amelyek jól mutatják, hogy hányféle különböző hagyomány, lehetőség létezik ezen a téren. Az előadó asszony nyilván roppantól érdekli ez a kérdés, hiszen el kell készíteni a jelentését, én pedig előadóként szintén lélegzett visszafolytva hallgattam ezeket az érdekes beszámolókat. Valóban alapvetően arról van itt szó, hogy a civil társadalom részvételét hogyan szabályozzuk, milyen eh, módon segítjük vagy gátoljuk. Meg kell hallgatnunk azok véleményét, akiknek ez idáig is ezen kihívásokkal szembe kellett nézniük, fel kell jegyezni az általuk elmondottakat, az elmondottakból azt hiszem, hogy kiderült, hogy igencsak egybevágnak a vélemények, hogy mi a célunk, az, hogy egy európai alapítványi statútummal, jogállással áthidaljuk a határon átnyúló civil szervezetek jótékony vagy közhasznú civil szervezetek munkájában tapasztalható nehézségeket, ugyanakkor bizony könnyen előfordulhat, hogy a tagállami jogi formákkal bizony szembe kerülnek a javasolt formák. A tanács, a bizottság foglalkozik azzal a problémával, ami egyértelműen kényes kérdés hogy néhány tagállam számára, a tagállami adó jogszabályokkal bizonyít összetűzésbe kerülhetünk, és ne felejtsük el, hogy az adózás az, az egyik legfontosabb tagállami hatáskör, az alapítványok pedig semmi másra nem vágynak jobban, mint hogy egy kiszámítható, biztos, jogbiztonságot garantáló jogi keretben működhessenek. Márpedig az hatékony működés elengedhetetlen előfeltétele az adózási szabályok átláthatósága, kiszámíthatósága. Remélem, hogy az Európai Bizottság az adózási problémákra egy valóban intelligens <clears throat> áthidaló megoldást javasol majd. Felelőm merült még egy fontos kérdés. Az átláthatóságot a a, az alapítványok működésének teljes átláthatóságát biztosítani kell, hiszen ha nem átlátható módon működik egy alapítvány, akkor joggal merül fel a kérdés, hogy nem arra használják-e esetleg fel az alapítványt, hogy e-, adóelkerülést, adóoptimalizálást folytassanak, vagy legalábbis e, nem mindig a legmegfelelőbb módon költsék el az alapítványra bízott pénzeket, magánpénzeket vagy közpénzeket. Ezen a téren nem engedhetünk egy tapottat sem az átláthatósági szabályokból, ehhez mindenáron foggal, körömmel ragaszkodnunk kell. A regisztráció, a nyilvántartás az alapítványok, az európai alapítványi státusszal rendelkező szervezetek listájának teljesen átláthatónak, nyíltnak, hozzáférhetőnek kell lennie. Ezen belül azt is mindenkinek tudnia kell, hogy a non-profit szervezetek, mint a közhasznú európai alapítványok elnökségében kik vannak, illetve hogy milyen jellegű tevékenységet végeznek, a pénzekkel hogyan gazdálkodnak. Azt hiszem ehhez kérdés sem férhet, hogy a szabályokban ez ügyben világosan kell fogalmaznunk. Az önkéntesek munkája roppant fontos, ugyanakkor kényes kérdés, hogy az alapítványok elnökségének vagy felügyelőbizottságának tagjai lehetnek-e önkéntesek, Fontos, hogy az alapítványok munkáját végzők, önkéntes vagy alkalmazati státuszban lévők, vezetőségi szerepe hogyan alakul, demokratikusabb lehetne, hogyha az önkéntesek is részt vehetnek az elnökség munkájában, ugyanakkor fontos, hogy ez ne korlátozza az alapítványok függetlenségét semmilyen módon. Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm szépen mindenkinek a részvételt, a szakértőinknek, akik hozzászóltak, szerintem eh, egyértelmű, hogy mik a problémás kérdések, eh, mik a még megoldandó problémák az előadók, és jó magam is ennék előadóként erre próbálok rávilágítani. A kollégámmal szorosan kívánok együtt működni annak érdekében, hogy a bizottság kiváló kezdeményezés egy gyümölcsöző eredménnyel záruljon. Frau Kollegin Köszönöm, Time kolléganő következik. Először is elnézést kérek, hogy későn érkeztem, de egy másik szakbizottságülésem is párhuzamosan zajlott ezzel. Üdvözlöm a rendelt tervezetet, a liberális frakció elnyékjelentéstevője vagyok. Helyesnek tartom, ahogyan kollégák említették, hogy a 32-es cikk szigorúbb legyen, ami a családi alapítványokat illeti. Az alapítványok nagyon kevés állami ellenőrzés hatája alá tartoznak, tehát tudjunk bízni abban, hogy az igazgatóság, illetve a felügyelőbizottság rendesen dolgozik, de hogyha valaki a pénzét adományozta, akkor talán nem helyes, hogy kevés állami ellenőrzés van. Jó kikapcsolni az érdekkonfliktusokat, tehát a család többsége nem lehet az elnökségben. A családi alapítványok esetében továbbra is tagállami jogszabályok szerint alapíthatóak ilyen alapítványok, és aztán ezeket ugyanúgy kezelik a továbbiakban is, mint eddig. Tehát én teljes mértékben indokoltnak tartom e tekintetben, hogy a 32-es cikk úgy van megfogalmazva, hogy ami pedig a munkavállalói képviselet figyelembe nem vételét illeti, a gyakorlatban ez nem annyira fontos probléma, tehát semmi nem szól amellett, hogy ezt vegyük bele a szabályozásba. A tagállamokban bizonyosan ellenes lenne ezzel szemben. Tehát liberálisként mondom, hogy legyünk visszafogottak, ne nyissunk egy újabb problémás területet, ne vegyük ezt bele a szabályozásba, hiszen nagyon ritkán kerülne egy ilyenfajta szabály alkalmazásra. Lenne egy adóügyi kérdésem, a kollégák már ezt részletesen bemutatták, nem tudom, hogy ezelőtt mi hangzott el. Nos, hogyha csak egy tagállamban van székhelye az alapítványnak, ott nem lehet ezt diszkriminálni. Ugyanaz az adó jogszabály rá mint a belföldi alapítványban, ugyanígy egyes esetekben viszont szívesebben alapítanak Nagy-Britanniában alapítványt, mint Németországban. Kérdés az, hogy látnak-e olyan veszélyt, hogy ez az európai alapítvány a jövőben csak néhány tagállam Ban kerül majd megalapításra adőgyi okokból, tehát ott lesz majd az alapító okirat szerinti székhely. Önök szerint esetleg nincs ilyen veszély? Tehát az alapítványok azonosan lesznek elosztva az EU egész területén. Ez lenne tehát a konkrét kérdésem önökhöz. És ezt közjegyzői minőségemben is kérdezem. Elnök, köszönöm, ennyi volt a kérdezők sora. Ezért kérem, hogy most Ah, masszív kolléga, ön nem volt a listán, természetesen megkapja a szót. Pero a veces soy muy ruidoso y otras... Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kérek. Néha nagyon zajos vagyok, de néha meg alig veszik észre, hogy én is szót kérek. Köszönettel tartozom mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a meghallgatáshoz, hiszen a tapasztalatukkal gyarapították azt, illetve kiváló ötletekkel is. Szeretnék tehát köszönetet mondani képviselőként ezekért a hozzászólásokért, illetve külön köszönettel tartozom a spanyol szakértőknek. Azt hiszem, hogy az ő megjegyzéseik rendkívül fontosak, nagy súlyjal vannak a alatban, tehát köszönöm szépen a tapasztalatukat, illetve azt, hogy megosztották velünk tudásukat. Szeretném megragadni a lehetőséget, és rámutatni egy fontos különbségre. Gondolok itt arra, amit a kollégáktól hallottam, illetve a saját véleményemre. Tehát egyetértek velük, már ami azt a tényt illeti, hogy az alapítványok létrehozói jó akaratról tesznek tanúbizonyságot, illetve az adományozás területén megfelelő jogbiztonságra van szükség, és azt hiszem, hogy ezt alá kell támasztani európai jogszabályokkal is. Ugyanakkor szeretném fölhívni a figyelmüket arra, hogy nem lehet ezt a dokumentumot létrehozni, és arra használni, hogy a különböző tagállamok egységes regiszterének létrehozását követeljük. Vannak olyan tagállamok, mint az én államom, amelyeknek decentralizált nyilvántartása van, tehát decentralizált nyilvántartással rendelkeznek, és szerintem veszélyes lenne, bár értem az okokat, a háttérben húzódó gondolatokat, de azt hiszem veszélyes lenne egy ilyen javaslatban, amely a parlamentben születik és a tanács egyetértésével valósul meg, veszélyes lenne tehát egy ilyen álláspontot kialakítani. Hát azt hiszem, hogy ezt a tagállamokra kell bízni, és a tagállami jogszabályokra, mert az, hogy mi döntsünk arról, hogy létezzen egy egységes lista, egy egységes nyilvántartás, függetlenül attól, hogy ehhez a hozzáférést hogyan korlátozzuk, vagy hogyan irányítjuk, azt hiszem, hogy ez nagy hátrányt jelentene, és ö, feszültséget hozna létre egy olyan területen, ahol nem szabadna feszültségnek lennie. Tehát egyet érthetünk, és egyet is kell értenünk a célokban, A regiszter azonban az egységes nyilvántartás vitát kavarhat a tagállamokban, és én ebbe veszélyt látok. Egyetértek a szakértőkkel ezen apró megjegyzés kivételével. Nagyon fontos volt meghallgatni az ő véleményüket és a hozzászólásaikat. Lehet, hogy ez egy apró részlet, de azt hiszem, hogy igen nagy gondot okozhat olyan tagállamokban, ahol esetleg feszültség húzódik emögött a kérdés mögött, például az én országomban, hiszen nagyon is féltve őrzik a, a hatáskörüket, a kompetenciájukat a független közösségek. Ezekbe, ezekbe nem szabad beleszólni még akkor sem, hogyha az alapítványok jogairól van szó. Tehát minden egyetértek, ami elhangzott. Nem vagyok szakértője ennek a témának, de mindenképpen fontosnak tartottam megjegyezni ezt a gondolatot ezen apró részlet esetében. Um Köszönöm. Nézzük most a szakértőket, hogy válaszolnak a felvetett kérdésekre. Először Galégo asszonynak adok szót. Uh, thank you very much, Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr. Regner asszony kérdésére reagálnék először. Sajnálatos módon nagyon nehéz uh, nyilvántartást vezetni olyan dolgokról, amelyek nem történtek meg, pedig hát ezben a helyzetben vagyunk. Azon alapítványokra utalhatunk, amelyek a vagyonuk vagy másokok miatt több országban tudtak tevékenységet folytatni, de akiktől azt hallottuk, hogy mennyire nehéz dolguk volt. Vannak például spanyol alapítványok, amelyek Portugáliában is egy eh, fióktelbet, hogy tetszik, próbáltak létrehozni, és a portugál jogszabályok értelmében erre nem volt lehetőségük, és ezért egy teljesen új alapítványt kellett eh, létrehozniuk a portugál törvények pedig 150 ezer eurós vagyon, minimális vagyon írtak elő nekik. A Gulbenkian alapítvány az egyik legnagyobb portugál alapítvány. Az Egyesült Királyságban, Franciaországban is végez tevékenységet, ehhez azonban külön alapítványokat kell létrehozniuk mind a két említett országban. Egyik legnagyobb európai alapítványról van szó, nekik volt erre pénzük és lehetőségük, szakembereik, de nem mindenkinek adatik ez meg. Gondoljunk csak bele, hogy e, mennyi új lehetőséget nyit majd meg, hogyha életbe lép ez az új szabály az alapítványok számára. remélhetőleg azoknak is megadja ez majd a lehetőséget, akiknek vagy a pénzük, vagy a lehetőségük nem volt meg erre. Ez a célja az új alapítványi jogállás bevezetésének. Kiegészítenem egy kis információval még ezt. Cén asszony kérdésére reagálva, ami a székely kérdését illeti, nos, vizsgáljuk a minden évben bejegyzett alapítványok számát, és az információink szerint Németországban több mint 800 alapítványt jegyeztek be az elmúlt év során. Biztosak vagyunk benne tehát, hogy az Európai Unió egészében új, rengeteg alapít, új alapítványt jegyeztek be, nem látjuk annak a veszélyét, hogy az európai eh, alapítvány új jogállásával, szabályával ne élnének szívesen. Köszönöm. Sárhan úr következik. Je pense que l'ensemble des, des éléments... Úgy vélem, hogy az elemek együttesére már kitértünk, tehát nem szeretném hosszúra nyújtani mondandóman. Itt, itt valóban egy mindennapi problémáról van szó, már az Európai Alapítványok Központ megalapítása óta együttműködünk más alapítványokkal, más országokkal, öt alapítványal dolgozunk különböző témákon, amelyek Európán kívülre is irányulnak Tunéziába, ez egy különleges eset. Minden esetben találtunk egy saját rendszert, nincs közös rendszere tekintetben. Vannak adományozók, amelyek több országban akarnak dolgozni, és nincs válaszunk számukra, hogy hogyan lehet Spanyolországban, Belgiumban, Franciaországban egyszerre dolgozni, noha minden országban különböző szabályok érvényesülnek. Aztán itt az európai polgárság alapvető kérdéseit érintjük. Szükség van ö, sok sokféle eszközre, ahogyan Regner asszony is említette, hiszen egyesek szövetkezetek, mások egyesületek, megint mások beteg, kölcsös betegbiztosítók, és láthatjuk, hogy a magánszemélyek esetében a közérdek is egyre inkább érvényesül, akik különböző tagállamokban kívánnak tevékenykedni. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Richards úr. Two points. Um... Köszönöm, elnök úr. Két dolgot hadd mondjak el. Először is én is csatlakoznék az előttem szólóhoz. Valóban következetesnek kell maradnunk, hiszen visszatérve az eredeti, az előadó asszony által feltett kérdéshez, sok egyre több olyan család van, akik a határon átnyúló vagyona rendelkeznek, és szeretnének esetleg közhasznú vagy karitatív célra adományozni, és jó lenne számukra, hogyha ezt egy egyetlen egy eszközzel megtehetnék, az Európai Alapítvány létrehozása pont ez az eszköz lenne. Visszaélésekre adhat-e lehetőséget az Európa Alapítvány létrehozása? Nos, erre a válasz a következő. Pontosan ez a fajta visszaélési lehetőség már létezik a tagállami közhasznú szervezetek esetében meg kell vizsgálni tehát a tagállami rendszereket, az ellenőrzés rendszerét, a felügyeleti hatóságokat, akiknek a feladata, hogy a magán és közpénzek elkötését, az alapítványok munkáját figyelemmel kísérjék, és ebből van a következtetéseket. A érdemes újra megemlíteni, hogy az a brit példa, amit én felvetettem, azt mások is, eh, erre mások is utaltak, a filantróp családok számára meg kell könnyíteni azt a lehetőséget, hogy eh, a több országban található vagyonukat eh, valahogy a közhasznára forgassák, hogyha túl sok akadályt gördítenénk ezelé, az szerintem mindenkinek káros lenne. Köszönöm. Danke, professzor Köszönöm, Seifert professzor úr. Elnök úr, hagyjám és uraim, megpróbálok a munkavállalói részvétel kérdésére kitérni megint csak. Először is Régner asszony azon kérdésére válaszolva, ami a következetlenséget illeti a küszöbértékeket, illetve hogyha jól értettem, nos, következetlenség az európai részvénytársághoz képest. Valójában itt eh, nincs eh, küszöbérték, itt 50 eh, munkavállalóról van szó, Ön szerint esetleg ez haszontalan lehet ez a szabályozás? Ebben nem vagyok olyan biztos. Noha nincsenek gyakorlati tapasztalataink, de ne feledkezzünk meg arról, hogy kevés alapítványnak nagyon sok alkalmazottja lehet például a szociális területen, akik különféle gondozási szolgálatokban vesznek részt, vagy itt van például a 11-es cikk a gazdasági tevékenység kérdése, amely bizonyosan nem káros, tehát azt hiszem, hogy egy ilyenfajta szabályozásnak igenis lehet értelme, ahogyan ezt a 38-as és 39-es cikk is javasolja. Na, feledkezzünk meg arról, hogy itt határokon átnyúló munkavállalói képviseletről van szó. A német, a francia, a luxemburgi, Belgiumban foglalkoztatott munkavállalókról adott esetben, és ott tagállami jogszabályok szerint is van joguk a részvételre, üzemi tanácsban, akár delegált képviselők révén, vagy más formában. Tehát, hogy itt 38-as, 39-as cikkben egy határokon átnyúló képviseletről esik szó, szerintem ez legitim és lehetséges is ezek küszöbértékek meghatározása. Az Európai Részvénytársaság Társaság esetében ez nem történt meg. Ott csak nagyobb vállalatok használják ezt a társasági formát. Eltekintetben én nem látok következetlenséget. Nos, Tejna asszonyhoz fordulnék, megint csak a következetlenség kapcsán. Nos, Tejna asszony számomra is ismert, hogy ha ezt a munkavállaló képviselet témáját megnyitjuk, akkor esetleg egy ördögi körbe kerülhetünk, és ez az európai szupranacionális jogi forma pontosan a munkavállalói részvétel kapcsán még esetleg nagy küzdelmeknek nézhet elébe. Azonban az, hogy ez nem fontos, hogy ezt le lehet söpörni az asztalról, hát szerintem ezt nem lehet megtenni. Éppen jogászként, tudósként koherencia kérdésekkel foglalkozom, és én látom itt az igényt a szabályozásra. Ez nem azt jelenti, hogy mindezt blokkolni kell, mindig, hogyha ö, tagállami ö, szabály szerint jön létre alapítvány, akkor ott mindenképpen szükség van munkavállalói részvételi folyamatra. Tehát ezt nem önmagában kell szemlélni ezt a kérdést, hanem csak akkor van ennek a, erre a szabályozásra szükség, hogyha ez megfelelő, éppen azért, hogy megakadályozzuk, hogy a tagállami jogszabályok alól ezen társasági forma révén ki lehessen bújni. Nos, más európai társasági formák esetében is sikeres volt ez a szabályozás, és éppen ezért a munkavállalói részvétel kérdése itt sem okozhat kudarcot. Ami pedig a vállalati munkavállaló részvételt illeti, itt egy egyszerű szabályozásra van szükség, ezt figyelembe kell venni mindenképpen, és a harmadik dolog a spanyol képviselő emelte ki az önkéntesen foglalkoztatottakat. Nos, elmondanám, hogy igen, igaza van, de valamit mindenképpen elő kell irányozni ezen személyek vonatkozásában, mint kollektív érdekképviseletet, és azt hiszem, hogy az alapító okirat nagyon jól jár el e tekintetben, tehát az önkéntesen foglalkoztatottak megfigyelői státuszt kapnának a munkavállaló képviseletben szavazati jog nélkül. Azt hiszem, hogy ez megfelel azon körülménynek, hogy ez némileg más, mint a gazdaságilag függő alkalmazott esete egy alapítványban, gazdaságilag függőnek lenni munkavállalói viszony alapján. Ez egy másik helyzet, mint önkéntesen foglalkoztatottnak lenni, és ez a fokozatosság az alapító okiratban véleményem szerint példaértékűen megjelenik. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Moreno úr következik. señor eh, presidente. en este tema último de los voluntarios, en mm, mi intervención, el señor de Grandes también hacía referencia a ello, lo que ocurre es que hay países. Nos, igen, vannak olyan országok, mint például Spanyolország, ahol egyáltalán nem léteznek önkéntesek, az önkéntesség rendszere, tehát nincsenek ilyen önkéntesek az alapítványi rendszerben. Aztán beszéltünk a különböző nyilvántartásokról, regiszterekről. Nos, Spanyolországban a székhely szerint különböző listák vannak életben. Vannak helyi, nemzeti, illetve európai szintű regiszterek, és ez már önmagában is problémát jelent. Aztán mindenképpen Spanyolországban gondot jelent az, hogy hogyan is alkalmazzák ezt a statitumot, Fel kell tenni tehát a kérdést, hogy milyen kérdések okozhatnak konfliktust egy-egy ország esetében, és esetleg a nemzeti ö, jogszabályokra kell bízni a megoldás megkeresését. Hiszen bizonyos országokban ö, ellen vetésekkel kell szembenézni. Aztán ott van az adóügyi kérdés, hogy ezek egy-egy országban hogyan alakulnak. Vannak adókedvezmények, például odafigyelnek az adóügyi kérdésekre az alapítványok, de nem csak ezeket tartják szem előtt. a személyi kérdésekre is odafigyelnek, hogy milyen, milyen emberekkel tudják megvalósítani a projektjeiket, hiszen szükségük van munkatársukra. Jó, magam is spanyol vagyok. Egy Spanyolországban működő alapítvány ugyan tudja, hogy esetleg eh, Hollandiában kedvezőbb az adóügyi helyzet, mégis nem fogják áthelyezni a székhelyüket. Tehát nem biztos, hogy ez ösztönzőként fog hatni. Ugyanakkor lehetne arra, lehetne arra ösztönözni az egyes országok lakosságát, hogy valóban adományozzanak. Köszönöm szépen, egy kicsit hosszabbra nyúlt ez a meghallgatás, de azt hiszem, hogy megérte. Mindenkinek köszönetet mondok. Végezetül még Régner asszonynak adnám meg a lehetőséget, hogy zárszóként hozzászóljon Régner asszony. Én is köszönetet szeretnék mondani, nem szeretném igénybe venni az időt, és csak egy összefoglalást szolgáltatnék mert most előre tekintve az árnyék jelentéstevőket felhívnám, hogy együtt próbáljuk ezt a projektet tető alá hozni, és egy időtervet kialakítani. A következő hónapokban döntő lesz ugyanis ez. A tanácsban előre halad a munka. Nem mondhatom, hogy ez egy Speedy González téma, tehát hagyhatunk magunknak némi időt ennek okán, azonban ez nem azt jelenti, hogy túl hosszúra kell nyújtanunk a folyamatot. A következő fél évben mindenképpen megalapozottan előre kell lépnünk, és nem szeretnék még konkrét dátumokat közzétenni, csak annyit, hogy legkésőbb júniusban meg kell, hogy történjék a szavazás erről a témáról ebben a szakbizottságban, tehát van még némi időnk, és remélem, hogy a szakértőkkel együttműködve, akik most kiemelkedő áttekintést nyújtottak erről a témáról, még ö, számíthatok az együttműködésre velük. Köszönöm szépen az együttműködésüket. Elnök, köszönöm ezzel ezt a napi rendi pontot lezártuk. Az ötös pontot elhalasztottuk, a következő pont a hatos napi rendi pont, Tájn asszony jelentése az Európai Bíróságról. Tessék! Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Még bizonyosan emlékeznek arra, hogy az Európai Bíróság túlterhelt, túl sok az eset, az ügy, egyre több ügy van, egyre nagyobbak az elmaradások, és ebben az évben már szavaztunk egyszer erről, hogy hogyan segíthetnénk az Európai Bíróságnak. Azonban egy nagyon fontos ügyet illetően gyakorlatilag nem tudtunk megállapodni, illetve a tanács nem tudott megállapodni, amely itt döntésre jogosult, és az a téma a plusz bírek száma, illetve az, hogy milyen tagállamokból jöjjenek ezek a bírek. Egy javaslattal élnék most önöknek. Nagyon sok módosítót irányoz ez elő. Valamennyi pont, amelyekről már szavaztunk, és az Európai Bíróság alapító akkoritában ezek már szerepelnek, most ezeket törölni fogjuk. Itt törölni kell pontokat. Egy különleges eljárás volt ugyanis ez. A plenárison szavaztunk, azonban a rendelt javaslat egy része vitás volt, ezt függőben hagytuk, ez egy különleges eljárás. Azt hiszem, hogy hatodízben fordult elő ez ennek a parlamentnek a történetében, hogy ilyen eljárást alkalmaztunk. Elmondanám most, hogy a tagállamok milyen javaslatokkal éltek, hogy hogyan lehetne ezeket a plusz, ezeket a kiegészítő bírákat kinevezni. A ciprusi tanácselnökség alatt új javaslat merült fel, amely szerint rotációs eljárásban határoznák meg a plusz bírákat, a hat nagy tagállam kapna jogot arra, hogy kétszer egymás után bírákat javasoljanak. Tehát a hat nagy tagállam, Lengyelország plusz Lengyelország, ez azt jelenteni, hogy ezen országok kétszer egymás után nevezhetnék ki a bírákat. Megmutatkozott már, hogy Néha van probléma a bírek szakmai képesítésével, vagy volt. Ez egyrésztről arra vezethető vissza, hogy természetesen nehéz olyan országok esetében, amelyek újonnan csatlakoztak, olyas valakit találni, aki jól ismeri az EU jogot akik szóba jöhetnek bírákként személyiségük alapján és eddigi szakmai karrierjük alapján. Nos, ők tanulmányaik során nem tanultak EU jogot, hiszen ez akkoriban nem volt mérvadó, és szakmai pályafutásuk alatt nem is volt szükségük erre, hiszen csak tagállami jogot alkalmaztak, tehát hiányoznak az EU jogi szakismereteik. Akik pedig ilyesmit tanultak az egyetemen, hiszen időközben már vannak ilyen szemináriumok a tagállamokban. Nos, ők még túl fiatalok ahhoz, hogy az Európai Bíróság bíráiként számításba jöhessenek, hiszen bíre, bírói szakmai karrierjük, vagy jogi, jogi szakmai karrierjük kezdetén vannak. Tehát a probléma nem megoldható a gyakorlatban emiatt. Azt javasolnám, parlamentként nincs egyébként hatáskörünk ebben az ügyben, de hogy beindítsuk a dolgokat, azt javasolnám, hogy a kiegészítő bírek esetében, akiket szakképesítésük alapján kell kinevezni, nos, itt az alapszabályban csak az szerepel, hogy minden tagállam egy bírót küldhet ki, jelenleg ez a helyzet, minden tagállamnak egy bírája van, a rendelt rendelt javaslatban már Horvátországot is figyelembe vettük, hiszen ez az ország is csatlakozni fog, és az azt jelenti, hogy a kiegészítő, a bírek szakképesítés alapján kerülnének kinevezésre, és itt ez egy plusz ösztönzés kellene, hogy legyen, hogy a tagállamok a szakképesítések problémájával foglalkozzanak, Jelenleg az a helyzet, hogy az Európai Bíróság maga javasolta, hogy jó lenne 12 plusz bíró, ez kezdetben eléggé vitatott volt, voltak olyan tagállamok, akik azt jelentették ki, hogy 6 bíró elég. Kompromisszumként én most 9 bírót javasolnék. Nem könnyű ezt megindokolni, hogy 6, 9 vagy 12 plusz bíróra van szükség. Minden bíró asszisztensekkel, egyebekkel együtt plusz 1 millió euróba kerül évente. Nagyon kemény költségvetési tárgyalások folynak, tehát nincs korlátlan forrás, ami a rendelkezésünkre állna, tehát itt most nem lehet 27 vagy 28 plusz kiegészítő bírót kinevezni, hogy minden tagállamból egy valaki jöhessen. Tehát most egy javaslattal élnék, és remélem, hogy követik majd a javaslatomat. Ami a bírók szakképviselését illeti, azt hiszem, hogy mi most itt a polgárokat képviseljük, és egész egyszerűen azt kellene ösztönöznünk, hogy a tagállam, hogy a tanács lépjen, Kérdés, hogy a tanács egyáltalán meg tud-e állapodni. Jelenleg nem így néz ki a helyzet. Gyakorlatilag az év végén vagyunk, hogyha most a parlamentben, illetve a tanácsban a következő nyári szünet előtt nem szavaznak, akkor nem lesznek plusz bírák ősszel nem kerülnek újabb kinevezésre, és akkor az egész ügyet elhalasztjuk ki tudja meddig. Tehát az lenne a javaslatom, hogy egyáltalán lépjünk előre, és adjunk némi ösztönzést ennek az egész témának, némi lendületet, hogy aztán majd az új tanácselnökség ideje alatt remélhetőleg megszületik a megállapodás a tagállamokkal ebben az ügyben. Ez tehát az eljárás helyzete jelenleg nem túl kedvező. A ciprusi javas, az új ciprusi elnökségi javaslatot is visszautasították, és nem lehet állandóan új javaslatokat kigondolni, hogy hogyan lehetne rotálni, hogyan lehetne kinevezni a pluszbírákat ezt már végig gondolták ezt a kérdést. Sajnos egyhangúsággal kell dönteni ebben a kérdésben, és ez mindenféleképpen megnehezíti az ügyet. Elnök, gratulálok a javaslathoz, ha ilyen egyszerűen fogalmazhatok. Ez banális egyszerű, de jó. Hiszen a polgárság 99,9%-a helyesnek tartja majd ezt a javaslatot, azonban a tagállamok nagy része elutasítja majd azt, ez az előrejelzésem. Ezt összeköthetjük azzal a megfontolással, hogy egy előzetes vizsgára van szükség a bírák esetében, aztán kérdés az, hogy miért ne lehetne egy shortlistet készíteni, a bérek esetében, és itt a szakmai képesítésük szerint rangsorolnák őket, és aztán erre a shortlistre is vissza lehetne nyúlni. Jónak találom tehát ezt az elképzelést. Nem tudom, hogy van-e még valaki, aki hozzá kíván szólni. Tájnasszony. Nos, a bírákat kiválasztó bizottság kikapcsolja azokat a bírákat, akik nem felelnek meg a minimális követelményeknek Nos, a bizottság nem vizsgálja meg, hogy ki a legjobb a jelöltek közül, és remélem a támogatásokat én azt is javaslom, hogy ha letelt a bírák hivatali ideje, akkor még egyszer pályázhassanak ezen kiválasztási bizottság előtt. Ugyanis ezen bírákat a tagállamok nevezik ki, és esetleg népszerűtlenné válhatnak a tagállamukban, hiszen esetleg egy eljárásban részt vesznek, amely az adott tagállam ellen hoz ítéletet, és egyes tagállamok ezért szívesen megszabadulnának a bíráiktól. Tehát jó lenne, hogyha a bírák is rendelkeznek, és egy hivatali időt már letöltöttek, tapasztalatot szereztek, jel az újonnan érkezettek természetesen nem rendelkeznek, akkor jó lenne, hogyha ők egy további hivatali időre is pályázhatnának, esetleg saját tagállamuk akarata ellenére. Azt hiszem, hogy a bírák szakképesítésvel kapcsolatban tovább kell dolgoznunk, és meg kell néznünk, hogy az Európai Bíróság ö, mindenképpen meg kell, hogy őrizze ö, jó hírnevét. Elnök, köszönöm nincs hozzászóló, mindenki egyetért Tein asszonyal, akkor így fogunk eljárni, remek. Lichtenberger asszony, tessék. Mit dem Köszönöm. Várom a tanácsa való vitát. Pont 6 abschließen, kommen dann zu den... Jól lássuk a következőt. 22-es pont, amit hoztunk, ugye bár, első vite, a, erről a témáról. Kérem, hogy fogjuk rövidre, megpróbáljuk rövidre fogni, én vagyok az előadója ennek a témának, egy irányelv tervezetről van szó, a felvásárlás kérdésével, cégfelvásárlás kérdésére, ez roppant kényes kérdés. Nagyon nehéz körülmények között sikerült jelenlegi formátumában, formájában elfogadtatni ezt az irányelvet az Európai Bizottságnak. Ahogy azt annak idején elfogadtuk, egy jelentést, egy értékelő jelentést kell készítenie. Az elemzést elvégezte valóban, de milyen időszakot fektet fedjen le, egy atipikus időszakról van szó, a legnagyobb gazdasági válság időszakát fedi ez le. Nyilván minden torzít, de nem fest reális képet az európai gazdaság helyzetéről, főként nem a takeover bid, az a cég felvásárlások kérdéséről. Nem ad ez így, tehát nem fest valóban reális képet a helyzetről, ezt ne felejtsük el tehát. Ami az eredményeket illeti, nem szeretnénk a azonnal ezt a az irányelvet átdolgozni, szerintem még várnunk kéne egy pár évet, hogy valóban érdemi adatokat gyűjthessünk. Köszönöm, Taylor asszony. Oh, it's on now. Ó, igen, hát már működik is a mikrofon, sikerült megnyomni a gombot. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Bizottság elemzése nagyon érdekesen eh, szól arról, hogyan sikerült eh, átültetni a gyakorlatban a tagállami helyzeteket vizsgálja, ugyanakkor bizonyos kérdések például a kötelező ajánlattétel, a kisebbségi részvényesek védelme terén a tagállamokban más és más a helyzet, a szabályrend, és így a jogbiztonság sérül, és így az irányelv alapvető célja is sem valósulnak meg. Fontos kérdés ez, azt kell biztosítani, hogy a derogációk nem teszik lehetővé, hogy az irányelv alapelvei a gyakorlatban eh, sérüljenek. A jog biztonság azért is sérülhet, mert egyes alapelveket az, a tagállamok másként ütettek át a tagállami jogba, így szerintem ezen a téren is meg kellene vizsgálni, hogy hogyan tudjuk ezt megoldani. A, az irányelv egyik fő alapelve az, hogy a munkavállalók védelmét, a munkavállalók jogainak védelmét hogyan tudjuk biztosítani ilyen esetekben. Ennyit szerettem volna elmondani, és remélem, hogy további munka ügyvölcsöző lesz a kollégákkal e fontos témában. Köszönjük az Európai Bizottsághoz fordulok. Van-e itt valaki az Európai Bizottság részéről? És ha igen, szeretne valamit hozzáfűzni ezen a ponton. Thank you very much. Köszönöm, elnök úr. Igen, itt vagyunk, és van mondandónk. Annyit szeretnék elmondani, hogy ezt a jelentést, amelyet el kellett készítenünk, június végén hoztuk nyilvánosságra. A Valóban arra a következtetésre jutottunk, elnök úr, hogy ezen a ponton nem látjuk okát annak, hogy az irányelv szövegét át kellene dolgozni, tehát ezen a ponton átdolgozási, módosítási javaslatot nem tettünk. A asszony is ugyanazokat a témákat vetette fel, amelyek a mi figyelmünket felkeltették, és amelyeket tovább vizsgálunk. Az együttes felépes tekintetében a nemzeti felügyeleti hatóságokkal felvettük a kapcsolatot. A Takeover Bit hálózat, tehát a cikk felvásárlási hálózat, amelyet az ESMA égisz alatt hoztunk létre. Segítségével, tehát a hálózat segítségével vizsgáljuk azt, hogy hogyan lehet a cég irányítási kérdésekben tisztában látni, hiszen a kötelező ajánlat tételi elvárást próbálják jó néhányszor a cégek valahogy így vagy úgy elkerülni. Elméleti kiskapu is van az irányelvben, szerint önkéntes ajánlattétel a 30% alatti arányra, a részvények 30% alatti arányára tett önkéntes ajánlat, hogyha ezt visszatosítják, akkor nem kötelez, akkor nem vonatkozik a kötelező ajánlattételig elvárás vagy kitétel. Fontos, hogy ezt a kiskaput, ezzel a kiskapuval ne lehessen visszaélni, ezt ne használhassák ki ezzel ne élhessenek vissza. Vizsgáljuk tehát a felügyeleti szervekkel az érintett tagállamokban, hogy milyen további fellépés szükséges ott, ahol esetleg ilyen visszaélésekre sor kerülhetett. Köszönöm, elnök úr. Good. Herzlichen Dank, den Köszönjük szépen az Európai Bizottságnak ezen érdekes kiegészítést. Ezzel ezt a rendi pontot lezárjuk, és zárt ülésként folytatjuk